Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux parce que sinon nous allons nous... Nos, akkor eh, kezdjük el a munkát, mert különben a körmünkre ég a eh, napi rendünk eh, szerint. A 15-ös pontra kell rátérnünk. Emer Kasztaló asszony jelentése, Európai Segélyprogram leginkább rászorulók részére nyilvános meghallgatás, és sokan szólalnak fel, ötten szám szerint. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Fontos, hogy beszámoljanak ö, tapasztalatokról sajnos. Ez azt is jelenti, Eh, hogy eh, álláspontjukat bemutatnak. Körülbelül 5 percük van, de mielőtt átadnám a szót önöknek, átadnám Émer Deszteló jelentéstevőnek a szót, hogy kérdéseket eh, tehessen fel, és legyen mire válaszolniuk. Az előadó asszony a szó. Thank you, Madam Chairperson. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a mai előadóinknak, hogy eljöttek ma. Az Európai Segélyprogram a leginkább rászorulók részére egy rendkívül fontos program, prioritást képes számunkra itt a szakbizottságon belül. 116 millió embert fenyeget EU szerte a szegénység, 40 milliójuk 40 millióan vannak, akik szegénységben élnek, és sokuk hajléktalan. Tudjuk, hogy vannak olyan javaslatok, miszerint egy új alapot kellene létrehozni, egy élemezésügyi alapot, amely nagyon fontos szempontként kezeli a társadalmi kohéziót. Jelen pillanatban 2,1 milliárd eurót javasolnak felhasználásra ennek az alapnak a tekintetében. Rendkívül fontos számunkra, hogy meghallgassuk a civil szervezetek véleményét, ahogyan az elnök asszony is elmondta, és jó lenne, hogyha javaslataikkal segítenék munkánkat. Tehát nagyon fontos számunkra ez a meghallgatás. Tudom, hogy nagyon sokan foglalkoznak ezzel a témával, sok civil szervezettel konzultáltunk már, nagyon nagy érdeklődést is mutattak ők a maguk részéről a javaslat iránt, és sajnáljuk, hogy nem tudtunk ma mindenkit meghívni, mindenkinek időt biztosítani, de azt hiszem, hogy a felszólalók, előadók listája a mai formájában nagyon jól tükrözi, hogy főként az élelmezési segély, a hajléktalanság és a gyermekek, ezek a területek a főbb területeink. De azt hiszem, abban is biztosak lehetünk, hogy a mai meghallgatás után tovább tartjuk majd a kapcsolatot a különböző civil szervezetekkel. Nagyon jó lenne, hogyha a szervezetek beszélnének arról, hogy hogyan alakul a jelenlegi munkájuk, milyen tapasztalatokat tapasztalatokat szereztek a jelenlegi programmal, hogyan látják a bizottsági javaslatot, és mi, mit javasolnak, hogyan lehetne a jövőben javítani a programon nagyon örülnék az ilyen jellegű ötleteknek, javaslatoknak. Tehát reméljük, hogy egy nagyon őszinte eszmecserére kerül ma sor, és köszönöm még egyszer a mai előadóknak, és köszönöm mindazoknak, akik jelentkeztek, ugyan de ma sajnos nem tudtunk itt helyet biztosítani nekik tehát az előadók előadásai után majd még egyszer összefoglalóan felszólalni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először Olivier Bert kap szót, a szívkonyha igazgatója. Merci, la... Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Mindenkinek jó napot kívánok. Mielőtt elmondanám néhány szóval, hogy az Európai Élelmiszer Program mire ad lehetőséget, hadd mondjak köszönetet. Köszönöm, hogy megpróbálják megérteni a helyzetet, mielőtt döntenek, és meghallgatják a gyakorlati szakembereket. Már a meghívásunk is nagyon bátorító jel. Bározó úr Andor úr is ellátogatott a resztoldőkörben Bérez asszony is a helyszínen jártak, hogy lássák, mit teszünk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy mi a régi program 87 óta mit lehetett megvalósítani. Én 86 óta vagyok önkéntes, ismerem a helyzetet a program előtt és után, és óriási a különbség. Stabil input van, áruból, és így az élelmiszer segélyszervezetek rendszeres támogatást tudnak adni, és a leg súlyosabb élelmiszer hiány ellen fel tudnak lépni, eh, és eh, részt vesznek a pazarlás elleni harcban. A PEAD előtt azt osztották szét, ami eh, fölösleg volt, ami megmaradt, és bizonytalan volt a mennyiség, senki sem jött rendszeresen ilyenért. Nem volt kiszámítható a helyzet, és a nem figyeltek oda az önkéntesek szavára. Az önkéntesek a pénzeszköz gyűjtöttek, vagy sorba rendezték az embereket, nem tudták meghallgatni a rászorulókat. A befogadása a társadalomnak így nem kapott segítséget. 115 millió étkezést adunk évente Franciaországban, próbálják, próbáljuk a társadalmi beépítést segíteni, a jogokhoz, jogokhoz való hozzájutást, a az analfabetizmus elleni küzdelmet. Ez több tízezer emberre terjed ki. Az általunk segített személyek 45%-a nem jön vissza a következő évben. Ez is jó jel. Az FEAD nem egyszerűen sürgősségi program, régi nevén PEAD az egyik fő cél a tartosság és a társadalomba való beépítés. Olyan személyekről van szó, a leginkább rászorulókról, akik a statisztikákban nem is szerepelnek. 63 ezer önkéntes van nálunk. Az ő tevékenységük gyakran az egyetlen kapcsolata a rászorulóknak a társadalommal. A francia állami számvevőszék derítette ki, hogy az általuk adott munka ötször értékesebb, mint az, amit mástól kapnak a rászorulók. Hogyha az fead nem szavazzák meg, hogyha rövidebb ideig tart, illetve hogyha az összege olyan kicsi, mint amire most tervezik, akkor biztosak vagyunk, hogy a társadalmi kohézió a kontinensen csökkenni fog, közegészségügyi hatása lesz, társadalmi hatása, és főleg a végletes szegénység fog növelkedni. Ökológiai következmények lesznek, pazarlás lesz. Egyes régiók, országok különösen szenvedni fognak ettől mert hogyha ez a struktúra nincs, akkor más struktúrát fognak igénybe venni a rászorulók. Itt természetesen az szava hihetőségéről van szó. 2020-ra 25 százalékkal próbáljuk csökkenteni a szegénységet. Ezt a válság idején tesszük. A az FEAD az egyetlen, az igazán a szegénység ellen küzdő eszköz. Kolus kezdte ezt a folyamatot, 86-ban eljött ide, ő az alapítója a konyhának, Jacques Delors előtt beszélt akkor, ő mondta, hogy nem arra nyáron kellene megsemmisíteni, vagy tárolni az élelmiszer felesleget. Az ész beszél belőlem hogyha az Európai Parlament és az európai szervezetek nem elég érzékenyek, akkor nem tudjuk megtalálni a válság elleni küzdelem módját a leginkább rászorulók részére. E, az ész és a szív az, amit várunk az Európai Parlamenttől. Elnök, kérem a többi ö, hozzászólót, hogy ne beszél hosszabban, ö, mint ahogy tette a mostani, és hogy lassabban beszéljenek, ne feljék, ne felejtjék, hogy a törvényhozói munkát kell segíteniük. A kérdés az, hogy a javaslat önök szerint elfogadható-e vagy sem? Ez az Európai Bizottság javaslata. Mert hogy ö, a ö, az európai segélyprogram a leginkább rászorulók részére a FFEAD a témája a vitának. nem nagyon vannak önök, akik nem szeretnék folytatni ezt a programot. Tehát kérem, segítsék a módosítások megfogalmazását annak érdekében, hogy önök ezt tudják alkalmazni. Remélem, hogy Fintan Fárrelt ezzel sikerült befolyásolnom kérem segítsen. A szöveg hol tetszik, hol nem, igen, nem, nem mondják, hogy nagyon nagy programról van szó, mert ezt tudjuk. Nem kritika Olivier Bert irányában, a hatékonyságot próbálom szolgálni. Fintan Farrell, 5 perc. a European Anti-Poverty Network igazgatója. Uh, Chair, thank you very much for the opportunity to speak. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy felszólalhatok a mai meghallgatáson. Mi nyomon követtük a magunk részéről ezt a programot, és évek, az évek során megpróbáltuk folytonosan nyomon követni azt. A jelenlegi bizottsági javaslat kontextusában elmondhatom, hogy a Caritas Europpal, a Vörös Keresztel és más egyéb szervezetekkel is együttműködünk. Sokuknak már jelentős tapasztalata van az előző programmal kapcsolatosan. Először is üdvözöljük a bizottsági javaslatot, és úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslatot a lehető legnagyobb mértékben meg kell tartani a jelenlegi formájában. Az élelmiszer segélykomponens nagyon üdvözöljük, és örülünk, hogy a programot szeretnék kibővíteni tekintettel a szegénységben élő gyermekekre, a hajléktalanokra és más egyéb csoportokra. Nem szeretnénk, hogyha felhígulna a bizottsági javaslat, ezt semmiképpen sem tartjuk kívános, kívánatosnak. Üdvözöljük a társadalmi inklúzió, befogadás megközelítést, amely jobban kidomborodik az új programban. 14 módosító javaslatot készítettünk, úgy gondoljuk ezáltal még erősebbé válhat a program, és ezt a 14 módosító javaslatot a különböző civil szervezetek, amelyeket az imént említettem, közösen dolgozták ki. Nagyon fontos tudni azt, hogy az éhínség, illetve éjség és az élelmiszerekhez való nem megfelelő hozzáférés mindenütt létezik Európában, még az EU-s országokban is. Sőt, sok tagállamban fokozottan jelen van ez a jelenség. Eddig leginkább a tagállamok felelősség tudatának köszönhetőek az eredmények, de ez a program, a szóban forgó program újabb ismereteket adott nekünk arról, hogy miért fejlődik ebbe az irányba, miért haladunk ebbe az irányba. Tehát a program egyik legfőbb eredmény az ismeretek megosztása országhatárokon túl. Egy másik fontos dolog a szolidaritás. Az európai intézmények európai szinten felismerik, hogy egyre többen éheznek a tagállamokban. Így a program gyakorlatilag egyfajta üzenet, egyfajta jelzés lehet, hogy az európai intézményeken belül nő a tudatosság ezen a téren. E program nélkül azt hiszem, eh, az lenne a polgárok érzése, hogy az intézmények nincsenek tisztában a realitásokkal. Egy további kérdés eh, a jótékonykodás és a szociális inklúzió, a társadalmi befogadás. Sok ország úgy érezheti, hogy ez a program egy visszalépés, mert élelmiszercsomagokat osztogat hirtelen Európa. Ugyanakkor azonban realitás az is, ezzel párhuzamosan, hogy sokan éhezni fognak, hogyha nem, a továbbiakban is, hogyha nem segítünk rajtuk. Úgy gondolom, hogy a programot ki lehet alakítani úgy, hogy megmaradjon az emberek méltósága, vagy úgy, hogy a megsegítettek kicsinek érezzék magukat. Úgy gondolom a program tartalma, tartalmát úgy kell kialakítani, hogy a társadalmi befogadás álljon a középpontban, és össze kell kapcsolni más stratégiákkal is ezen felül. Olyan programról van szó, amely megpróbálhatja integrálni más programokba is azokat az embereket, akik esetleg úgy érzik, hogy a társadalom perifériájára kerültek. És ehhez elengedhetetlen ez az eszköz. Tehát nagyon üdvözöljük ezt a programot. 14 részletes módosítást javasoltunk írásban, ezt a szakbizottság minden képviselőjéhez eljuttattuk. Sajnos most nem tudom részletezni ezeket, mert nincs rá elég idő de gyakorlatilag mindezen módosítások arról szólnak, hogy megpróbáljuk megerősíteni a programot, és megpróbáljuk megerősíteni a partnerségi együttműködést a programon belül. Mert úgy gondoljuk, hogy kulcsfontosságú a partnerségi alapelve, hogy biztosítani tudjuk, hogy minél több szereplő részt tudjon venni a program megvalósításában. Erre vonatkozó módosító javaslatokat fogalmaztunk meg. A parlament nagyon elkötelezett volt eddig is ezen a téren, ezt is szeretném kidomborítani, és szeretnék főként a az Egyesült Királyságban is a német képviselőkhöz szólni e helyük, mert ők gondoskodhatnak arról, hogy nemzetállami szinten ne legyen blokkolva a program. Máskülönben úgy gondolom nem lehetnek majd ismereteink arról, hogy mi is történik valójában Európában a realitások szintjén, és nem tudunk eléggé szolidárisak lenni egy olyan időszakban, amikor nagyobb szükség van erre, mint valaha. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cseh Balázs úrnak adom meg a szót, aki a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnökeként látogatott el hozzánk. Övé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó magam, az Európai ö, ö, Élelmiszerbank Egyesület Szövetség tagja is vagyok, így nem csak a magyar valóságról, hanem az európai helyzetről is szeretnék beszélni. Azért gondoljuk, hogy a program fontos, mert 247 élelmiszerbank van 21 országban, és 2011-ben 429 ezer tonna élelmiszert osztottunk szét. Látjuk, hogy a mm, európai forrás több mint a felét teszi ki a forrás állományunknak, ez igen fontos számunkra. A szétosztás 31 ezer jótékony szervezet, valamint önkormányzat segítségével történik meg. Úgy gondoljuk, hogy multiplikátor szerepet tölt be maga az élelmiszer segély. Egyrészt anyagi segélyt jelent ez a legszegényebb emberek számára. Magyarországon a válság igen súlyos. A helyi önkormányzatok polgármesterei néha sírva hívnak minket föl, hogy a lakóik E, éheznek, fűteni sem tudják otthonaikat. Nagyon sokszor mi vagyunk az egyetlen segítség számokra nagyon sok e, e, segítséggel rendelkező ország de van, de van olyan, ahol mi vagyunk, az élelmiszerbankok az egyetlen utolsó mencsvár. Ezért fontos hogy mit gondolunk. Mi a hálózatunkban 31 ezer szervezettel együtt, és több százezer szociális munkással együtt az élelmiszersegélyt a szociális befogadás, felzárkóztatás eszközeként használjuk föl. Nem szabad ettől megválnunk egész javaslat sort állítottam össze a jelenlegi javaslat módosításaira, de három fő kérdésre szeretnék most koncentrálni. Először is az a volumen csökkenés problematikája. Úgy tűnik, hogy 3,5 milliárdról 2,5 milliárd euróra fog csökkenni ez a volumen, de más faktorokkal is szembe kell itt néznünk, mert a nem élelmiszer rész is csökken maga a volumen szintjén, és vannak olyan válságban küzd, válsággal küzdő országok, ahol ugye újabb országok is bekapcsolódnak magába a programba. Ezért a munkásainknak szüksége van erre a segítségre. A nagy kérdés az, hogy hogy mondhatjuk azt a rászorulóknak, hogy nagyon sajnáljuk, de nem tudunk továbbá már segítséget nyújtani. Mit fogunk tenni, hogyha jelentős forráscsökkenés történik, akkor hogyan fogjuk mi azt mondani a rászorulóknak, hogy ugyan hosszú várólistáink vannak, sőt, további emberek, további szervezetek szeretnének hozzánk fordulni, nem tudjuk őket segíteni. Második nagy kérdéskör, problematika az, e, a, a társfinanszírozás. Jelentős helyi erőfeszítések történnek már ma is a programban. És úgy tűnik, hogy mind a logisztikában, mind az adminisztrációban csökkentenünk kell a finanszírozást, de nem ez a legnagyobb finanszírozási tétel. Elképzeljük ezeket a javakat, szállítani kell és már most komoly társfinanszírozás van a nemzeti hatóságoktól, a különböző karitatív szervezetektől, és nagyon sokan önkéntesen dolgoznak. Már most korlátozott erőforrásaink vannak, vannak olyan szervezetek, amelyek visszaléptek a programból pontosan azért, mert a társfinanszírozási limitből már nem tudnak többet kihozni. Mi úgy gondoljuk, ez helytelen és lehet, hogy paradox helyzethez vezet. Miért? Mert egyes országok elhagyják a programot, pontosan olyan országok, ahol a legsúlyosabb a probléma mi helyi forgalmazóként, szétosztójaként az élelmiszer segélynek. Ha mi látjuk a helyi faluban, hogy nem tudnak pénzt költeni a logisztikára, akkor még mi jobban segítjük az ilyen kisközösségeket, hogy az élelmiszer szétosztása megtörténhessen, nem hogy pénzt kérünk tőlük társfinanszírozásra, nem. További probléma pedig az, hogy ö, az intervenciós készleteket hogyan használjuk föl. Ha vannak készlet többletek rendben. A többleteket viszont nem szabad ö, megsemmisíteni, az élelmiszer felesleget igenis szét kell ö, osztani. És a megoldás talán arra, hogy a gyümölcs és zöldség programmal kapcsolódva tudjunk együtt fellépni, az az, hogyha vannak intervenciós készletek, rendben, azt szívesen felhasználjuk, de nem lehet a két intervenciós forrást úgymond keverni, összekeverni. Következő lépések mire van szükség. Gyorsan kell lépni, 2014 mindjárt itt van, és számos dolgot kell még tennünk, új programot kell az operatív szinten is elvégezni, kialakítani, a résztvevő NGO-kat be kell vonni, nem csak az intézményes tudásra, know-how-ra van szükség, hanem a terep ismeretekre is, és minket is be kell vonni. Köszönöm szépen figyelmüket! Merci beaucoup. Köszönöm szépen! az Eurofield főtitkér, az Eurofield főtitkára következik Jana Heinschweiss. Köszönöm szépen, Jana Heinzsas vagyok, az Eurochild főtitkára, ez egy európai gyűjtőszervezet, fiatalokkal gyerekekkel foglalkozik, gyermekjóléttel. A Eurochild tagjai nem a fő szolgáltatói a szolgáltatásainknak, tagjai vagyunk az APM-nek. Vannak meg jegyzéseim az európai rendelettervezettel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy ez a materiális deprivációval nem foglalkozik. E, ez egy csepp a tengerben. Nagyon kicsi az összeg, amit e, terveznek a szükséglethez képest. A Eurochildban azt látjuk, a gyerekek éhesek, nem járnak iskolába, e, nincs is szipőjük hozzá, nem fűtik az otthonukat. Tehát a depriváció az Európai Unióban nagyon magas szinte van ez az anyagi deprivációval ez a rendelettervezet nem is foglalkozik, hogyha a az anyagi deprivációval foglalkoznánk, akkor sem foglalkoznánk igazából a kirekesztéssel és a szegénységgel, sem pedig a megelőzéssel. Tehát ezt a programot egy sokkal tágabb kontextusba kell helyezni, és okosan használni. Hogyha kicsi az összeg, akkor azt nagyon bölcsen kell használni, hogy katalizátor legyen nemzeti szinten, és a szociális integráció intézkedéseit segítse. Először is üdvözöljük a megközelítést, hogy az élelmiszer támogatás megközelítésből sikerült kilépni, és tágították a kört. Örülünk, hogy a gyermekekkel is foglalkoznak, a gyermekek jogairól is szó van, hosszú távú problémákról a társadalom és a gazdaság számára aggályunk van azzal kapcsolatban, hogy még mindig nem elég tág a program akkor lenne hatékonyabb, ha nagyobb körre terjed neki. Üdvözöljük azt a megközelítést, hogy a szociális integráció a cél a legrászorultabbak részére. Az Európa 20-20-al való kapcsolatnak is örülünk, és reméljük a következő hetekben lesz egy ajánlás az EMPL DG részéről. Ez a szegénységgel fog foglalkozni a gyermekek körében. Mindenképp szeretnénk látni, hogy az anyagi deprivációt mutatókkal mérik és ez a program segíti majd a tanulást, és sikerül megértetni, hogy hogyan lehet a helyszínen csökkenteni a szegénységet. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Frix Pinnenwein úrnak. A, a, a, hajléktalanokkal foglalkozó nemzeti szervezetek Európai Federációja igazgatójának percre ön kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én a Fáncának dolgozom, ez egy olyan ernyő szervezet, amely a hajléktalanokkal foglalkozó nemzeti szervezetek Európai Szövetsége EU-s szinten működik, illetve Európai Unió szerte működik. Először is szeretnék köszönetet mondani, amiért lehetőséget kaptam, hogy ezen a fontos meghallgatáson elmondjam az álláspontomat, de úgy gondolom, jó lett volna, hogyha nagyobb szervezetek is képviseltethették volna magukat, azok, amelyek jelenlegi programot végrehajtják, abban részt vesznek, ilyenek a Caritas, a Vörös Kereszt és más egyebek, de ezek listáját továbbítottuk egyébként is önök felé, ezt felhasználhatják majd a további eszmecserék során. Először is nagyon üdvözöljük az Európai Bizottság javaslatát, reméljük, hogy a az Európai Parlament támogatni fogja azt, és remélhetőleg az Európai Bizottság javaslata megmarad a jelenlegi formájában. Üdvözöljük, hogy a leginkább rászorulókkal és a legszegényebbekre összpontosít a program. Üdvözöljük, hogy a hajléktalanokra és a szegénységben élő gyermekekre is kívánják terjeszteni a programot. Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen oda kell figyelni a hajléktalanságra és a gyermekek körében tapasztalható szegénységre is. Ez a kettő jelenség minden EU-s tagállamban gond, egyetlen olyan EU-s tagállamról sem tudok, amely meg tudta volna oldani például a hajléktalanság problémáját, sőt, van sok tagállam, ahol nő a hajléktalanok száma. Ez részben a válság következménye, részben pedig a nem működő intézkedések, politikák számlájára is róható. Görögországban például évente 25%-kal nő a hajléktalanok száma. Emellett a fiatalok körében is egyre elterjedtebb a hajléktalanság. Ez összekapcsolható egyébként egy olyan, azzal, hogy az Európai Unió egyre inkább odafigyel a fiatalokra, lehet, hogy itt is érdemes lenne tevékenyé válni. Az Európai Uniónak ezen túlmenően ugye van egy zászlóshajók kezdeményezése, vagy kiemelt kezdeményezése, amely szintén a szegénységre irányítja rá a figyelmet, a szegénység elleni küzdelemre. 2,5 milliárd a segélyprogram javasolt költségvetése, valószínűleg ez nem fogják megnövelni, hogyha a jelenlegi költségvetést elosztjuk azon emberek számával, akik szegénységben, nincstelenségben élnek, ez körülbelül évi 3 euróra rúg per fő. Ezért azt gondolom, nagyon óvatosnak kell lennünk, nem mondhatjuk azt, hogy ez a program a legfőbb eszköz arra, hogy elérjük az Európai Unió azon programját, hogy 20 millió embert kiemeljünk a szegénységből. A tagállamoknak más eszközeik is vannak a szegénység elleni küzdelemben, annak finanszírozására, és ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy ragadják meg ezeket az eszközöket. Nem szabad túlzottan kibővíteni a programot, hiszen adott esetben a legszegényebb, legelesettebbek, leginkább rászorulók nem kapnak megfelelő mértékű segítséget. Remélhetőleg a tanács szintjén megfelelően támogatják majd a bizottsági javaslatot, remélhetőleg nem fogják azt blokkolni. Úgy gondoljuk, hogy, hogy az Európai Bizottság javaslatát az Európai Parlament drasztikusan megváltoztatná, akkor ez kihatással lehet a nagyon érzékeny egyensúlyra a tanácsban, és ez káros volna. Nyilván szükség van a demokratikus mechanizmusokra Európában, de fontos, hogy ennek az, ez az alap ne essen áldozatául egy-egy intézmény szociális arculatának kialakítása, kialakításának. Fontos, hogy az európai szociális alappal ne legyenek átfedések, de kiegészítsék egymást a segélyprogram, és ez az alap. Fontos a hozzáadott érték, fontos, hogy közvetlenül a végfelhasználó lássa a javát a programnak, és összességében úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság kiegyensúlyozott programjavaslatot terjesztett elő, szükség, tartalmazza szükségszerű kibővítését a programnak, anélkül, hogy a célcsoport kikerülne a, homlokteréből. homlok teréből. Úgy gondolok, gondoljuk javítható a civil szervezetekkel való együttműködés és az együttműködés más szereplőkkel, azonban nem szabad szükségtelen bürokratikus terheket generálnunk. Végül úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság részéről iránymutatásokra van szükség a tagállamok számára, hogy hogyan használhatják fel a legjobban a segélyprogramból származó eszközöket, pénzügyi forrásokat, és úgy gondolom fontos figyelembe venni a tudományos eredményeket is a tekintetben, hogy hogyan lehet a leginkább felszámolni a szegénységet, főként a gyermekek körében és a hajléktalanságot. Köszönöm. Köszönöm mind az öt meghívott szakértőnknek az előadásokat. Elmondtam már bevezetőmben, hogy az Amplóa Szakbizottság nem vár arra, hogy Kosztelló asszony jelentését elfogadjuk-e vagy sem, hogy már most elmondjuk, hogy többségében mi is az alap mellett érvelünk, most már nem programról beszélünk, ugye, hanem alapról, de hát korlátaink vannak nekünk is a mi munkánkban, mi a kihívásunk, mi a legnagyobb nehézségünk. Pontosan az, hogy vagy azt csináljuk, amit akarunk, amihoz kedvünk van, tehát hogy a régi programot hozzuk vissza, vagy pedig figyelembe vesszük a jelenlegi helyzetet, a jelenlegi bizottsági javaslatot, és azt a javaslatot, amelyet az asztalra tett a bizottság. A lényeg az, hogy erre kell koncentrálnunk ma a figyelmünket, tehát amikor azt javasoljuk, hogy az alap finanszírozását teljesen zárjuk ki az ESZA-ból, az Európai Szociális Alapból, hát erről vitát kell nyitnunk, de meggyőződéssel vallom majd, hogy nem, hogy kellene az alapot növelni, annak eszköztárát, de az, hogy most visszatérhetünk-e a kapféle finanszírozásra, hát nem tudom, hogy erre van egyáltalán lehetőségünk. Ezért a tárgyalás nagyon összetett, és fontos is. Ha megengedik, megnyitom a vitát. Egyelőre nem kért senki szót, de most már látom őri urat, aztán látom már szerkász urat is, a kezek lassan emelkednek, őri úr, tessék! És megköszönöm az előadóknak is a, a, az előadásait. Ha jól értettem, akkor vannak fenntartások azzal a lehetséges megoldással kapcsolatban is, hogy a szociális alap valamilyen módon hogy a szociális alapból legyen részben vagy egészben finanszírozva maga az alap. Én a magam részéről ezzel, ha ilyen fenntartások vannak, akkor én ezt, ezekkel egyet tudnék érteni, ugyanis állandóan az a félelmünk, ezt ma már egy más összefüggésben beszéltünk többször róla, hogy a szociális alap pénzeit már ötször elköltöttük, miközben éppen a discharge -ok kapcsán állapítottuk meg, hogy egy része bemarad mindig a, a, az összegnek. De minden új kezdeményezésnél mindig a válasz az, hogy majd a szociális alapból finanszírozzuk. Tehát én úgy értettem itt most a gyakorlatban dolgozó emberek részéről, hogy ők maguk sem lelkesednének ilyenért, szeretnék, hogyha intaktabb és a saját feladataikra összpontosuló alap maradhatna. Hasonló módon nem teljesen értem a a problémát az agrárintervenció és az élelmiszersegélyek között, de azt képes voltam fölfogni magam is, hogy itt is tisztázni kellene a két rendszert egymáshoz, mert diszfunkcionális lehet adott esetben. Ha jól értem, akkor itt az lehet a probléma, hogy nem biztos, hogy pont arra van szükség adott esetben a szociális programokban, amiből éppen fölösleg van. Ugyanakkor ugyanakkor valamilyen módon az ilyen típusú alapoknál, élelmiszer, különösen az élelmiszer segélyeknél, a legfontosabb támogatóink pedig azok lehetnek, akik az agrár oldalról támogatják az agrárintervenciós kereteknek a fönnmaradását vagy további működését. Tehát itt, hogyha egy picit világosabban látunk, az jó. Minden esetre ez a figyelemfelhívás az én számomra legalábbis hasznos volt, remélem, hogy a, a többiek számára is, hogyha még egyszer megköszönném a meghívott előadóinknak, a, a, a, amit elmondtak nekünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérem a tagokat, hogy kérdezzenek is. Szerkesz úr, aztán pedig Harkin asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, megragadnám az alkalmat, és köszönetet mondanék a felszólalóknak, illetve az előadóknak, és köszönöm a munkájukat is, a mindennapi munkájukat Európa szerte. Így mutatkozik meg az, hogy mindannyian emberek vagyunk, és az emberiesség is megnyilvánul. Sokszor ez az érték, az emberiesség és a szolidaritás is elvész Európában, és főként válságidőkben nagyon fontos értékek ezek. Egyrészt Világos válaszvonalt kell húznunk a civilizáció és a barbarizmus között, és elfogadhatatlan, hogy mi ne tudjuk azt, hogy mely oldalon kell állnunk. Hallhattunk az aggályokról, a fenntartásokról is. Sok kérdőjel övezi az utunkat, amely a jövőbe vezet. Világos, hogy nekünk szocialista képviselőknek alapvető érdekünk, hogy együttműködjünk önökkel. Az elmúlt évek nehézségeit mindenképpen figyelembe kell vennünk. Sokan voltak olyanok, akik készek voltak Európát lerombolni, sokan úgy érezték, magunkat kell mentenünk. Azonban most az Európai Bizottság javaslatára kell összpontosítanunk, ez a munkánk alapja. Vannak saját kezdeményezésű jelentések is, meg kell vizsgálnunk az összes alternatívát, az összes lehetőséget, amelyek adott esetben ki is egészíthetik egymást. A mi frakciónk, a szocialista frakció minden esetre nagyon gyakorlati módon szeretne eljárni, nagyon pragmatikusan. Hiszen önök is tudják, mint ahogyan én is, hogy sokan függnek ezektől az alapoktól, ezektől a forrásoktól, ők, nekik segélykelés nem elméleti megoldás. Harkin asszony, aztán Cornelissen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadóknak is. Elnézést kell kérnem, sajnos egy kicsit elkéstem, így lemaradtam az első előadásról, de már beszéltem a szív konyhabéli kollégáival két héttel ezelőtt, tehát jól ismerem az önök munkáját. Néhány megjegyzésem és kérdésem is volna. Finten ön a méltóságról beszélt, és az egyén, az individuum függetlenségének fontosságáról, az autonómia fontosságáról. Emellett Hainsworth asszony is beszélt arról, hogy egy kis összeget intelligensen felhasználni mennyire fontos. Ha lehet, akkor jó lenne, ha ezt kifejteni. Értem én, hogy mire gondolt nagyjából, de jó lenne, hogyha ezeket a megjegyzéseket összekapcsolnák konkrétan a szóban forgó segélyprogrammal. Az utolsó előadónk arról beszélt, hogy nagyon fontos a nemzetállamoknak iránymutatást adni, hogy hogyan kell az alapot, a segélyprogramot felhasználni, azt hiszem ez is egy nagyon jó elgondolás. Ami az európai hozzáadott értéket illeti, nos, a múlt éjszakát azzal töltöttem, hogy különböző szakvéleményeket olvastam arról, hogy miért is kellene berekesztenünk a programot. Voltak olyanok, akik tehát amellett érveltek, hogy véget kell vetni a programnak, de például a brit parlamenti alsóházából származó szakvéleményt olvasva azt láthatjuk, hogy ott is vannak azért világos érvek. Úgy gondolom, a jelenlévők nagy többsége nagy mértékben támogatja a segélyprogramot. És hallottam azt is, amit ön mondott fintön a blokkoló kisebbségről. Fontos, hogy összegyűjtsük európai szinten is, érzelmi szinten is az érveket, amelyekkel érvelhetünk az ő érveik ellen. És a magyar előadótól is nagyon jó érveket és ötleteket hallottunk egyébként. Tehát nagyon fontos, hogy nagyon jól érveljünk a segélyprogram mellett. Tehát a fő kérdésem arra vonatkozik, hogy a gyakorlatban megnyilvánuló realitásokkal hogyan tudják összekapcsolni az önök által bemutatott gondolatokat. asszony. Um, köszönöm szépen, elő, elnök asszony, köszönöm az előadóknak a véleményeit, előadásait, mindazokkal egyetértek, akik úgy gondolják, hogy több sokkal több strukturális intézkedést kell foganatosítanunk a szegénységből kivezető úton. Elegen van abból, hogy egyrészt a gazdaságpolitikák szegénységbe sújtják az emberek egyre nagyobb tömegeit, és ugyanakkor mi kis picurka alapokkal próbálunk itt megstoppolni lyukas zsákokat olyan ö, szociális intézkedésekre van szükség, amelyek valóban hatásosak. A jelenlegi helyzet viszont olyan, amilyen. Véleményem szerint a legfontosabb dolog az, hogy biztosítsuk, hogy az alap ö, hirtelen 2014. januárjában nem szűnik meg, hogy egyszerűen lesz alap. Ez azt jelenti, hogy szükség van valóban ö, át kell alakítanunk magát az alapot. Ugye új alapról van szó, viszont egy blokkoló kisebbség ellene van ezen alapnak a tanácsban. Nem tudom, a blokkoló kisebbség mennyire erőteljes, de biztos, hogy ahhoz elételjes, hogy a hangát hajlassa. Nehéz a helyzet tehát. Azt kell látnunk, hogy a pénzt hogyan lehet felosztani. Több előadó is utalt arra, hogy ha minden tagállam kilép az alapból, akkor egyszerűen nem tudjuk, hogy az, az élelmiszerbankokban mit fognak szétosztani. Rövidesen az alapot meg kell változtatni, és a legszegényebbek, a legszegényebb országok felé kell irányítanunk a segítséget. Az egyik előadónk utalt arra, hogy ugye csak az anyagi depriváció szintjét kívánja alapul venni, most ez a háztartásonként értendő, és a munkanélküli háztartásoknél az élelmiszer segély egyáltalán elég? Ha volna rendes segélyháló az ilyen családok mögött, akkor lehet, hogy nem lenne szükségük erre. Az egyik kollégánk Hollandiában azt mondta, hogy most éppen a holland államtitkár azt mondta, hogy konstruktív akar lenni, és ki akarna lépni a blokkoló kisebbségből, amennyiben egy átmeneti, tranzíciós alapról van szó. És hogy 7 éves időszakban aztán úgymond kivezetődne az alap, csökkenne annak mennyisége. Nos hát ez talán időt ö, biztosítan arra, hogy a függetlenség valóban megtörténjen. A magyar élelmiszerbank és a francia szívkonyha irányába kérdeznék, mi történik, hogyha ez az egyetlen megoldás, hogy megőrizzük a jelenlegi alapot? Mit tudnánk lehetőségként biztosítani? felajánlani, úgymond logisztikát, számítógépeket, mit tudnánk mi annak érdekében felajánlani, hogy függetlenné válhassanak önök a terepen mondjuk 7 év elteltével az EU alap megszüntével. Arra is szeretnék rákérdezni, hogy amennyiben a tanács blokkoló többség, kisebbsége megmarad, mi történik, hogyha 2014. január 1-én az alap úgymond nem létezik már majd. Karim Adeli és Elizabeth Schröter. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az Egyesületek beszámolóért, és köszönöm szépen a mozgósítást, hogy megmentsék, amit lehet. Van egy specifikus alap erre. A polgárok mozgósítása nélkül nem megy, hogyha hiába van az MP szakbizottság feladatai között a kizárás elleni harc, mint cél, a tagállamok nem értették meg, hogy a nemzeti stratégiában ez prioritás kell legyen. Nagyon örülök annak, sőt megkönnyebbülök, hogy új alapot javasolnak. Szükséges volt, de hogy a kollégám mondja, ez nem elégséges, mert nem a strukturális okait érintjük a szegénységnek. És ahogy mondtuk, a platformon és az Európa 2020-as stratégiában 20 millióval kell csökkentenünk a szegények számát 2020-ig, és erre megvannak az eszközök. Ami az alapokat illeti, úgy gondolom, hogy az akció kiterjesztése jó dolog. A, a hatály kiterjesztése jó dolog. Ezt azért mondom, mert szerző vagyok egy európai stratégiának, amely a hajléktalanokat célozza. De ez a szenvedés óceánjába csak egy csepp. A szakbizottságban most már két éve próbáljuk az Európai Bizottságot csiklandozni, és azt mondani, hogy ideje stratégiát kidolgozni, egy úti tervet nemzeti szinten, és ez nem történt meg az élelmiszer dimenzió meg kell maradjon, mert ez egy napi sürgősségi helyzetre ad választ. Életeket ment, ne felejtjük el. Úgy gondolom, hogy kapcsolat kell maradjon a közös agrárpolitikával. Ugyanis azt tapasztaljuk, hogy nincs már élelmiszer felesleg, és az Európai Unió el kell játsza a szerepét, mint szabályozó az élelmiszerárakban. Mi, mint Szociális Ügyek Szakbizottsága, az agrit arra kell rávegyük, hogy az élelmiszer árak ne robbanjanak, mint ahogy most teszik. Ez az alap lehetőséget ad arra, hogy támogassuk decentralizált módon az új programokat. Gondolok itt egy franciaországi programra, regionális, innovatív, szociális, ökológiai programok, például Uniter, a Poitou-Charentes régióban az élelmiszerbankok, a, mezőgazda, a helyi mezőgazdaság, a szolidáris boltok egy gyűvé kerülnek, egy cél érdekében lépnek fel. Rendszeres ellátás kell zöldségből, gyümölcsből, és ez az egészséges táplálkozás is szolgálja. Ennek a hatása az egészségre óriási. Meg kell erősíteni ezt a szociális kapcsolatot a fogyasztó és a termelő között. Támogatni kell a mezőgazdaság, a helyi ö, mezőgazdaságot. Egy, ez egy újfajta eljárás. Így az élelmiszerbankot is segítenénk, a, a társadalmi befogadást is elősegítenénk a helyi mezőgazdasággal. Új munkahelyeket teremtenénk. Szeretnék visszatérni arra, amit Farrell úr mondott. Azt mondta, vigyázni kell, nem szabad a jótékonykodás vitájába bele menni. Ez aláaknázza a társadalmat. Itt nem jótékonyságról van szó. Az európai szolidaritás az ennél több, erre emlékeztetett. Az e, méltósággal való élés joga. méltó élethez való jog. Ez mindenkit megillet Európában. Elnök asszony az előbb feltette a kérdés, hogy specifikus alap kell vagy az Európai Szociális Alapba kell ezt beépíteni. Az alapvető kérdés az, hogy szerintem nem szabad semmiképpen, hogy az új alap, ott felosztják 10% az élelmiszer támogatásra, 10% hajléktalan, stb. Nem szabad így felpántlikázni a részeit Második alapprobléma a társfinanszírozás, és azonnal be is fejezem. Franciaországban azt mondják, ez 15 százalék, és Görögországban 5 százalék. Mivel nadrágszíme politika, nadrágszíme megszólító politikák vannak, ez sok helyen nem lesz prioritás. Tehát közvetlenül az egyesületek kapják a finanszírozást. A fő kockázat az a tárgyalásokban, a költségvetési tárgyalásokban, a jövőbeli alapról, hogyha nem sikerül megtartani vagy növelni az alapot, akkor mit teszünk? Ezt a harcot kell felvállalnunk, elébe menni ennek a parlament mozgósítása ö, jól sikerült, de ö, a tanácsos nyomás kell ö, gyakorolni. Köszönöm, elnök asszony! Elnök, köszönöm szépen. Söter asszony. Tulajdonképpen csak egy rövid kérdést szeretnék feltenni a szakértőinknek. Az alap az eddigi formájában egy konkrét költségvetéssel rendelkezett, de nem az összes tagállam vett részt ebben a programban. Folyamatosan változott hogy mely tagállamok vetnek, vesznek részt ebben. A mezőgazdasági élelmiszer segély szempontjából az új program konstrukciója azonban olyan, hogy az összes tagállamban lesz egy program. A gazdag tagállamok is, mint Németország és az Egyesült Királyság kialakítanak ilyen programot. Belsőleg azonban, tehát belföldi tekintetben azonban egy erős megosztottság van ezen országokban a szegények és gazdagok között. Hogyha ez a két tagállam részt vesz ebben az alapban úgy, ahogyan azt a bizottsági javaslat előírja, akkor a többi tagállamnak semmi nem marad. A magas kofinanszírozás, azaz társfinanszírozás miatt tehát az összes tagállam részt venne, a forrásokat pedig egyfajta újraelosztás tárgyává tennénk az új kialakítás révén, és így a pénzek nagy része azokhoz a tagállamokhoz kerülne gyakorlatilag, ahol eddig helyi kezdeményezések segítségével oldották meg az eddig is fennálló problémákat. Most hirtelen EU-s pénzek folynának ezekbe a tagállamokba. Hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Mit gondolnak erről? Nekem éppen ezért vannak nagy aggájaim egyébként ennek az alapnak a kapcsán, mert a szociális alapból származnak gyakorlatilag a források, tehát a pénzek nagy része egy alapba kerül, és olyan, pénzek, olyan dolgokra fordítják ezt a pénzt, amit eddig nemzeti, nemzetállami szinten finanszíroztak, gyakorlatilag a nemzetállami segélyrendszereket helyettesítik majd az EU-s pénzek, és azok az országok, amelyek eddig nagymértékben rászorultak ezekre a pénzekre, nagy szükségük volt rá, a gyakorlatban kevesebb pénzt kapnak. Nem azért, mert az alap forrásai jelentősen csökkennek, hanem azért, mert sokkal több ország vesz részt ebben kiszámítottuk, hogy ez pontosan mit is jelent a gyakorlatban. Ez azt jelenteni gyakorlatilag, hogy egyedül Németország évi 50 millió eurót kapna, Nagy-Britannia 38 milliót, ami azt jelenti, hogy ezt a pénzt már is elvonnánk azoktól az országoktól, akik eddig kaptak pénzeket, tehát ennyivel kevesebbet kapnának. Nagyon érdekelne, hogy mit gondolnak erről. Merci, Edith Bauer. Köszönöm szépen, Bauer Edith. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eredetileg azt akartam megkérdezni, hogy hogyan is működik az élelmiszerbank, de a technika segítségével ezt körülbelül elolvastam. Az viszont nem világos számomra, hogy milyen szerepe jut az élelmiszerbanknak ennek a programnak a megvalósításában. Mennyire tudja menedzselni, vagy milyen részét menedzseli ennek a, ennek a programnak. És hogy működik, hogy működik mivel hogy ők a, az élelmiszer segélyt szervezeteknek adják, hogy működik ennek a továbbadása. A harmadik kérdésem pedig az, hogy azt olvasom az oldalukon, hogy egyesületként működnek. Egy ilyen programban hogy lehet, hogy lehet önkéntes alapon, vagy van-e olyan részük, amelyik nem önkéntes alapon, hanem hanem valamilyen vállalati, vagy, vagy milyen, milyen formában működhet egyáltalán egy ilyen élelmiszerbank. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Costello asszony, kíván kérdést feltenni a vendégeknek? Do you want to ask question to our guest? chance to sum up at the end? Nos, majd a végén összefoglalom az elhangzottakat. De ezt megelőzően van konkrét kérdése az előadóinkhoz, kérdezi az elnök asszony. Nos, rendben, akkor élek a lehetőséggel, köszönöm elnök asszony. Szeretném megköszönni az előadóknak az elhangzottakat, és a kérdésem főként a javaslat irányításával függ össze, és természetesen meg fogom nézni a javaslataikat, ötleteiket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne javítani a programon. Az egyik terület, amelyről beszéltek, a program menedzselése. Különösen érdekelne, mit gondolnak a program menedzseléséről a javaslatnak megfelelően, illetve arról, hogy az eddigi programot hogyan menedzselték. Tudom, hogy az Európai Bizottság sokat tett azért, hogy egyszerűsödjönek a dolgok, egyszerűsödjön a menedzsment, és a javaslat csökkenteni hivatott a bürokratikus útvesztőket, akadályokat, és érdekelne, hogy e tekintetben elfogadhatónak tartják-e a bizottsági javaslatot. Emellett az előadók közül mindenki elmondta, hogy mennyire fontos, hogy a program folytatódjék, és hát ez a szakbizottság véleménye is. Ami a program hatájának kibővítését illeti, önök elmondták, hogy elégedettek a kiemelt területekkel, ezek kijelölésével, és végezetül, ami a társfinanszírozást illeti, mi gondolnak erről, a társfinanszírozásról és a kiemelt területekről? Foglalnám össze a kérdéseket. Azt hiszem, hogy minden meghívottunk jól hallotta azokat. Számomra valami aggályos. Látom, látom, milyen kötelmekkel ö, kell ö, léteznünk. Látom, hogy a kezünk meg van kötve. Kettős a kockázata ennek, hogyha alaplogikába kezdünk most itt a társfinanszírozással együtt, akkor bizony nagyon nehezen fogjuk tudni azon célokat teljesíteni, amelyek az élelmiszerbankok feladatai és céljai, és látjuk, hogy milyen jogi kényszer helyzet alakult ki, itt például a költségtényezőt is. A bizottság javaslat úgy alakul, ahogy azt látjuk, hogy az változik. Figyelembe kell venni a jogi kötelmet, a jogi kényszert, korlátokat, és tovább kell vinni a programot. Ez az első aggályom kételjem. A másik problematika pedig a hatály kiterjesztése a teljes szegénységi körre. Nem félnek-e önök attól, hogy úgymond fel vizezzük, zanzásítjuk ezzel az egyes érdekeket, időben persze nincs igazán sok időnk, a bizottság is szót kíván kérni, de majd akkor ö, ö, kaphat a bizottság szót, és lehetősége lesz szólni, amikor Costello asszony javaslatáról beszélünk. Most inkább a meghívottainknak adnám a szót. Tudom, hogy nagyon nehéz lesz erre a sok-sok kérdésre megválaszolniuk ilyen rövid idő alatt, sajnálom már előre, de megint 5 percet tudok csak biztosítani mindenkinek. Talán visszafelé haladjunk a névlistán, és kezdjük Frick Spinevin úrral. Remélem, hogy a nevét nagyon nem ö, gyilkoltam meg, tehát ön most a hajléktalanok nevében fog szólni. Rövid leszek. Ami a kérdéseket illeti. Na most a szegény országokat célozok meg, egy jobban, vagy nem, ez egy nehéz kérdés ám. A mi szempontunkból elmondtuk már ezt több alkalommal az előadókkal, a hajléktalanság az egy komoly probléma minden egyes Európai Uniós országban. Ha most csak magára a alapból fölfelépítkezve a mm, hajléktalanokat célozzuk meg, én azt gondolom, hogy trükkös a kérdés, mert technika is lehet egyszerre. Na de hát melyik tagállamban nincs például hajléktalan? Az, hogy a hatályt kiterjesztjük-e vagy sem, elmondtam. Már én azt gondolom, hogy hasznos a hatály kiterjesztése. Ez nem egy erőteljes, hanem inkább korlátozott hatály kiterjesztést és megvalósítható kiterjesztést jelent. Magától értetődik, hogy ahhoz képest, ami eddig az élelmiszer segére került elköltésre, hát most abból ugye más kiadásokra is kell majd áldozni, na de itt valahol a stratégiai okok miatt felkérném a tagállamokat arra, hogy legyen bennük jó szándék, és ezt értsék meg. Úgy így van. Számos kérdés hangzott el a javaslat gyakorlati aspektusairól, és hogy a gyakorlatban átültethető-e az új területek, gyermekszegénység és hajléktalanság területeire is ez a ö, ö, javaslat. Én azt gondolom, hogy igen, megvalósítható, gyakorlati aspektusai vannak, de igen kreatívaknak kell lennünk a terepen, hogy úgymond ilyen start csomagokkal kezdjük. Vannak ugyanis olyan hajléktalanaink, akik valahol beragadtak a hajléktalan rendszerben, ahol csak asszisztáljuk őket, de amint van már egy kiinduló pontjuk, akkor képesek a jobb élet felé elindulni. Na de képzeljünk el azt, hogyha valakinek sem a tisztálkodási eszközei, sem a főző eszközei nincsenek meg a sátra alatt vagy az utcán, akkor ha egy kis csomagban megkapja a hajléktalan a, az ilyen kis csomagot, már mindjárt megsegítettük őt, és valahol, ha, valahol a szociális gazdaságot is segítjük ezzel, a visszaforgatást, és hogyha egy részét az alapoknak mondjuk a hajléktalanok ilyen megsegítésére ö, tudnánk áldozni, akkor 25 millióval évente lényeges, óriási részét már meg tudnánk célozni a célközönségünknek, és egyszerűen kikerülnének vége abból a, az ellehetetlenetett helyzetből, hogy, hogy, hogy mondjuk az utcáról eljussanak legalább egy egy életprojekt felé, és ne csak a menedékházakban, sürgősségi szálláshelyeken ragadjanak, hanem az utcán. Úgyhogy gyakorlatilag megvalósítható mindez. Elnök asszony, köszönöm. Jana Heinz a Eurochild részéről. Öné a szó. Thank you. I'd like to make... Nagyon szépen köszönöm. Három nagyon rövid megjegyzésem volna a program menedzsmentjére nem térnék ki, sokkal inkább arról beszélnék, hogy mivel jár a program kibővítése. És az elmozdulás az élelmiszersegély felől. Úgy gondolom, odafigyel, az, hogy odafigyeljünk a gyermekek elszegényedésére, az egybevág az EU-s stratégiákkal és programokkal egyébként. Fontos, hogy a hátrányos helyzetből adódó ördögi kört mindenképpen megtörjük Európában. Nagyon fontos részének tekintem ezt a programnak, és oda kell figyelnünk ezen keresztül a gyermekek és fiatalok hosszú távú társadalmi inklúziójára, befogadására és az egészséges táplálkozásra is. Hogyan tudjuk intelligensen felhasználni ezt a programot, és hogyan tudjuk megerősíteni által az emberi méltóságot, hogyan tudjuk elérni azt, hogy ne egy jótékonykodás legyen ez, hanem gyakorlatilag segítő kezet nyújtsunk a rászorulóknak. Az Európai Bizottság javaslatában világosan szerepel, hogy a program egyik célja, hogy megerősítse az emberi jogokat, a gyermekek esetében a gyermekek jogait, és fontos, hogy a partnerek más intézkedésekkel, kiegészítő intézkedésekkel egészítsék ki a programot, ami a szegénységből való hosszú távú kilábalást is segíti. Ami a mutatók, indikátorok felhasználását illeti, illetve a munkanélküliek háztartására vonatkozó kérdést, már sokat tettünk a szegénység elleni küzdelem terén a gyermekek esetében, vannak olyan új indikátorok, amelyeket figyelemmel kísérünk, és amelyeket úgy gondoljuk érdemes lenne beépíteni a jogszabálytervezetbe, és felhasználni az alap megfelelő felhasználása szempontjából. Köszönöm. Egyrészt szeretnék válaszolni, hogy mi az élelmiszerbankok szerepe az élelmiszer segélyprogramban. Az élelmiszerbankok több más szervezettel karöltve az EU élelmiszersegély program szétosztásának a szervezésében, a logisztikai és administratív szervezésében vesz részt. Magyarországon például 500 szervezettel állunk kapcsolatban, akik között civil szervezetek és önkormányzatok, önkormányzati intézményeink vannak, akik rajtunk keresztül a mi segítségünkkel kapják meg azokat az élelmiszereket, amiket ők a saját szociális munkájukban tudnak felhasználni. Én azt is szoktam mondani, hogy mi tulajdonképpen egy non-profit nagykereskedő vagyunk, tehát mi források, szerzésével, felkutatásával foglalkozunk, és igyekszünk ezzel az forrással minél több szervezetet, és rajtuk keresztül minél több szegénységben élő magánszemélyt támogatni. There was another question about... Volt egy másik kérdés is, mely szerint uh, milyen más opciók vannak még az élelmiszer programon belül. Nos, az élelmiszer bankokban van egy forrásunk, amely az élelmiszer feleslegből származik, amely az élelmiszerláncban felhalmozódik, nagy a potenciája még az ilyen feleslegeknek, tehát hogy a felesleget élelmiszer segére váltsuk jelenleg Európában úgy gondolom, hogy még mindig nem fogyasztunk el millióni tonnányi élelmiszert, amit szociális célokra fel lehetne használni. Ez az egyik legfontosabb feladata az élelmiszerbankoknak. Keresünk új forrásokat az ilyen élelmiszer feleslegek begyűjtésére. Mit tehetünk azért, hogy az Európai Unió segítsen minket. Először is meg kell értenünk, tudnunk kell, hol vannak ezen élelmiszerfeleslegek. Nagyon elnagyolt becsléseink vannak csak arról, hogy hol találhatóak meg ezen potenciális feleslegek, amelyeket szociális szolgáltatások és célokra eljuttathatunk a rászorulók számára. Az élelmiszer lánc, és gyárak valamint a szociális szervezetek között nagyon komoly együttműködésre van szükség az Európai Unión belül. Ezt ö, lehet méretnövelni eltérő országoktól függően, de az információ, a pontos információ hiányzik. Vannak olyan blokkoló ö, ö, helyzetek, ahol egyszerűen a feleslegekhez nem juthatunk el. Számos tagállamban, Európában az adomány az élelmiszer felesleg adományozás áfa köteles. Tehát inkább az illetők, legyen ott mondjuk hipermarketekről, gyárakról szó, inkább mm, megsemmisítik, mint odaadományoznák, mert áfát kellene fizetniük emiatt. Számos munkát kell még tennünk etéren, másrészt pedig az, hogy tudatosságot fokozunk, az igen fontos. Ezért ö, ö, támogatjuk azt a kezdeményezést, mely szerint az élelmiszer pazarlás elleni év megindulhatna, és ezzel lehetne a tudatosítást fokozni, és további forrásokhoz jutni, azon túl, hogy az élelmiszer forrásokhoz hozzájutunk. Köszönöm szépen. As EAPN, we approach this program more from the... Uh, ként uh, inkább uh, más uh, megközelítésből látjuk a uh, problémát. Uh, másként látják azok, akik uh, ezt a programot vezetik. Nagyon fontos kérdés vetett fel. Már erről vitatkozunk, és vannak válaszaink, hogy hallgájaik vannak az öt perc alatt nehéz megválaszolni. Keressék meg ezeket a szervezeteket. Röviden. A költségvetés kérdése, hogyha a parlament a maga bölcsességében úgy dönt, hogy nagyobb költségvetést tud biztosítani, akkor ez jó lesz. Ami a jogi eszközt illeti, most teljesen világos a jogi helyzet. Korábban zavar volt ezzel kapcsolatban. Az európai szociális alapról van szó. Szóval mindenkit el akarunk kérni, a fiatalokat, közvetlen segítséget adni, anyagi segítséget az ISF rendelet alapján. Nem biztos, hogy ezt meg lehet tenni az ESSA rendelet alapján. Komoly a kockázat, hogy így nem érjük el a célt az egyik képviselő beszélt a 20 százalékról. A, hogyha ez bekerül, akkor az tényleges veszteséget jelent. Ezt a hibát ne kövessék el, kérem. A 20%-a a szociális inklúzióra plusz pénz kell legyen. Ez egy külön program. A jogi alap most azt hiszem sokkal világosabb. A második kérdés az okos felhasználása az alapnak. Az alapnak. Azt látjuk, hogy ez a kontaktuspont a rászorulókkal. Megpróbáljuk őket bekapcsolni más szolgáltatásokba, a minimális jövedelem biztosításába, társadalom biztosításba. Ez az okos felhasználás mondja, tehát a kontakt megtalálása. Nem csak kiadni a pénzt. Ezt nem is teszik már az élelmiszerbankok. Be kell vonni az embereket a beépítési folyamatba. Ez bonyolultabb semmit, hogy most röviden el tudnám mondani. Ez az okos felhasználás, mondja. Harmadsorban pedig a brit felsőházba és a Bundestagba is kitértek a szubszidiaritás kérdésére. Itt nem arról van szó, hogy meg tudnánk oldani a teljes problémáját az éhezésnek ezzel a pénzzel. Ez csak egy hozzájárulás, hogy mutassuk a szolidaritást ezzel a megközelítéssel. Tanulni kell, minden országot érint ez. Miért egyre nagyobb az éhezés az országukban. A minimál jövedelemmel e, mit lehet kezdeni? Hogy lehet megoldani, hogy ne éhezzenek? Mit tehet Európa, hogy ezt a rendszert megváltozása, hogy szisztemikus legyen a megközelítés? És tanulnunk kell egymástól Egyetlen ország sincs, amely mindent tudna tökéletesen csinálni. Tanuljunk egymástól, amikor ezzel a problémával foglalkozunk. Tanuljunk egymástól, miért jelennek meg ezek a problémák. A holland képviselő szavai nagyon érdekesek voltak hogyha ezt a politikát folytatjuk, akkor öt év múlva egyre in, eh, még jobban ettől a politikától függenek az országok. Tehát ne legyen ez a függes, függőség, ezt kell megtanulnunk. A ö, ö, szociális védelem rendszere jobban kell működjék ez nem csak a tagállamoknak a felelőssége. Együtt kell dolgoznunk Európában segítenünk kell egymásnak elindulni a jó irányban. A blokkoló kisebbség kérdésében. Igen, a valóság ö, a következő. Hát nem mindig könnyű kihámozni a tárgyalásokból. Ö, az Egyesült Királyság és Németország mind a kettő blokk blokkol, ha mind a kettő blokkol, akkor az egy nagy kisebbség. De ha csak az egyik blokkol, akkor már talán előre lehet lépni. Németországban azt mondták, hogy ezt csináltuk, és ez a rossz gyakorlat. Rendben. Sokan szeretnék, hogy ne így legyen. Ez ne létezik ez a probléma. Nézzünk szembe a valósággal. Legyünk pragmatikusak, ahogy a spanyol kolléga mondta. Az utolsó pont az adminisztráció. Meg hogyan lehet az eljárás stratégiaibb, hogyan lehetne illeszteni egymáshoz az alapokat. Több program van ugyanis. A társadalmi kirekesztés kérdésével sok szervezet foglalkozik. Óriási kérdés ez. A degresszivitás elve alapján egyre kisebb az összeg. Sok kérdés merül fel technikai szempontból, de vannak szakértői csoportok, amelyek jobban értenek ezekhez a kérdésekhez, és van megoldásuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászól Linéber. 5 euh, Nehéz öt perc alatt megválaszolni ezeket a kérdéseket, ami az eszával való kapcsolatot illeti. Kilépünk a kapból, értjük. Ez a döntés született, amíg felesleg lesz a kapban, hát egyre kevesebb, de még létezik, addig ízszerű döntés, hogy a kap feleslege befolyék az európai segélyprogramban leginkább rászorulók részére de nem lenne jó, hogyha az egyesületek egymás ellen harcolnak, mi önkéntesek vagyunk. Nem szabad azt mondanunk, hogy az én programom jobb, az én célom nemesebb, mint a másiké. Legyen egy specifikus alap, aminek a lényeg az élelmiszer, de más alaptermékek is legyenek benne a hajléktalanok számára, már így is járunk el. Ami az összegeket illeti, teljesen világosan fogalmazok, ez 27 állam előtt lesz nyitott, és nem csak 20 előtt, mint most, 2,1 milliárdot javasolnak most 3,5 milliárd. Ez azt jelenti, hogy a felére csökken az összeg. 3,5-ről 3,5 milliárdra csökkenteni 2,1 milliárdra, plusz új országok léptek be. Ez azt jelenti, hogy például Franciaország számára a felére csökken. De már 5 éve folyamatosan csökken. 500 millió euró ról van szó. Én most csak a saját egyesületemről beszélek. 35 százalékkal több szemét látunk el. Egyre több szemét, egyre kevesebb pénzből. Ez a valóság. Az egyesületeink már is ki egészítik a támogatást a pazarlás kiküszöbölésével, észszerű eljárásokkal. Ezt elismerik az ellenőrző intézmények is. Egy képviselő feltett egy kérdést. És ha 2014-ben vége lenne ennek, akkor 130 millió étkezéssel kevesebb lenne Franciaországban, mert nem lenne kompenzáció 130 millió kontakttal kevesebb. Ez azt jelenti, hogy több százezer ö, személy ö, szenvedne, szenvedne még jobban. Nincsen varázspálcánk, nem a felezés sem képzelhető el, mert nem tudjuk kompenzálni egy év alatt az egyesületek. Ezt egyesületek nem tudják kompenzálni. Rátérnék most a kompenzációra és a rendeletre. társfinanszírozás a tagállamok részéről ezt kérik, de hát egyes államok nem tudják megtenni. Kisebb társfinanszírozás képzelhetően. De a nagyon nehéz helyzetben lévő államokat talán fel kell menteni a társfinanszírozás alól, hogy ne legyenek kizárva a programból. Ezek éppen azok az államok, amelyek a legtörékenyebbek. És nem szabad túl bonyolult legyen a szabályozás, mert az egyesületeink nem kezelő intézmények, hanem önkéntesekből állnak, humanitárius segít végeznek, és nem ügyiratokat állítanak elő. El kell kerülni azt, ami az eszában van, az előfinanszírozás és a projektfinanszírozás. Egyes intézmények, például mezőgazdasági hivatalok ellenőrzik a felhasználást. A PE a D 25 éve létezik, sohasem volt visszaélés. Meg kell bízni az a posteriori ellenőrzésben, és ne legyen a priori dokumentum kérés. Még sok minden mondani van lenne, de hát öt percben nem fér bele. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen az öt, a hozzászólóknak a Albert Costello az előadó kap szót, hogy lezárja a vitát. Thank you very much, Sharon. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és még egyszer szeretném megköszönni az előadóknak, hogy eljöttek és elmondták véleményüket, ez rendkívül értékes számunkra. Szeretném megismételni, hogy mennyire fontos az önök munkája számunkra, és a közösségekben, amelyeket szolgálnak, hogy nagyon köszönjük önöknek nagyon hasznosnak tartom ezt a mai eszmecserét. Sok téma felmerül, sok kérdéskör, és talán érdemes lenne néhányat ezek közül összefoglalni. A szervezetek képviselői kezdetektől fogva elmondták, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy kevés pénzről van szó, nem olyan eszköz ez, amelyel általában felvehetnénk a harcot a szegénység ellen, ehhez nem elég nagy platformot, nem kínál elég nagy platformot, de mégis kifejezője az EU szolidaritásának a leginkább rászorulók felé. Megpróbáljuk valamennyire enyhíteni a szegénységet, nyilvánvalóan felszámolni, ezzel az eszközzel nem fogjuk. És azt hiszem, ezt nagyon fontos látni. Szeretném emellett a különböző szervezeteknek elmondani, egyébként néhányukat már meglátogattam, így a szívkonyhát is meglátogattam Strasbourgban, szeretném tehát elmondani azt, hogy tudjuk, hogy nyilván csepp a tengerben ez a költségvetés, de reméljük, hogy hozzá tudunk járulni mi is ahhoz, hogy akár önkéntesek, akár donációk felajánlások révén tudnak egyéb eszközöket is, egyéb forrásokat is szerezni. Fontos kérdés a szubszidiaratás és a jogalap kérdése. Azt hiszem sikerült világosá tenni, hogy van egy kézzelfogható jogalapunk a program számára, és hát a szerződés is meghatározza az Európai a Lisszaboni szerződés, hogy az Európai Uniónak a polgárait kell szolgálnia. És itt vannak az Európa 2020 stratégia célkitűzései is, tehát azt hiszem elmondhatjuk, hogy van egy megfelelő jogalapunk. A képviselők és a szervezetek képviselői is aggájaikról számoltak be a szűkös források miatt. A rossz hír sajnálatosan az, hogy jelen szakbizottság sajnos nem tudja a költségvetés növelését kérni, de természetesen figyelembe vesszük az önök véleményét, és a politikai befolyásunkat mindenképpen latba vetjük, ahol csak tudjuk, hogy biztosítsuk, hogy a költségvetése a programnak megfelelő lesz, és megfelel a célkitűzéseinek is. Emellett a társfinanszírozással kapcsolatos véleményüket is mindenképpen feljegyeztem. Ez egy olyan terület, amelyet érdemes közelebbről megvizsgálnunk, és beszélnünk kell erről a tanácssal és a bizottsággal is. Ami az eszát illeti, úgy gondolom fontos látni. Túl gyorsan beszélek? kérdezi a képviselőasszony. Elnézést, öt, azt hittem öt percem van, mondja. Képviselőasszony, nos, az ESZA kapcsán úgy hiszem fontos, látni, hogy ez egy külön finanszírozási eszköz, és ugye beszéltünk a hatály kibővítéséről is. Szóba került az adminisztráció, teher és a menedzsment is. Mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy a bürokratikus terheket a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk. Az ismeretek átadása rendkívül fontos országhatárokon átmenően, tehát ezt kiemelten kell kezelnünk. Összességében a program eddig is viszonylag jól működött, de persze mindig lehet javítani rajta. Az elnök azt asszony félbeszakítja. Ez nem a meghallgatás keretében kell megtörténjék, erre majd vissza fogunk tenni, ez már a vita része. Szeretnék emlékeztetni az temtelvel. 21-en, 22-én februárban lesz a vita, és a módosítóknak a benyújtási határideje viszonylag közeli. Ez azt jelenti, hogy hat nap lesz, 26-a, február 26-a délig lehet benyújtani, március 20-21-én vizsgálják meg kompromisszumokat április 22-én, szavazás másnap, azért, hogy a májusi plenárisra kerülhessen. Nem tudom, hogy a májusi plenárisra hogy kerülhet, de próbáljuk meg. Köszönöm szépen az öt vendégnek a jelenlétét. Elnézést, hogy néha frusztráló a meghallgatás, de azt hiszem, hogy ez fontos része volt az elgondolkodásnak az előadó számára, aki komoly munkát végez, és a jelentés bemutatása február 20-án bebizonyítja, hogy ezeket mind figyelembe vette. Ezt a pontot a napirenden tehát kivégeztük, következik a 16. pont. A, ö, az alábbi ügynökségek munkaprogramjának ismertetése. Elnézést kérek az igazgatóktól. Átadom az alelnöknek, Nagyja Hirsnek az elnöklést. Az első prezentációt Krista Zenlacsek asszony tartja Európai Munkahely Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Hölgyem, ölné a szó. Hét percet kap. Thank you very much. Uh, and... Köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a tevékenységünket. Szeretnék áttekintést adni három fő stratégiai területről, amelyen dolgozunk 2012-13-ban, és azután kezdve az első szlájddal az a kampány, amit 2012-13-ban szerveztünk, a munkahelyi egészségvédelemről szólt és biztonságról. A kampány a részvételre alapozódik, a vezetőket próbáljuk bevonni a kockázat csökkentésbe, és arra bírni a munkavállalókat is, hogy csökkentsék a kockázatokat. Nos, a kampány nagyon sikeres volt, ha bár nagyon általános a témája. Azt hiszem, hogy sikerült jó anyagot összeállítani. Köszönöm szépen. It's not functioning. Maybe the other way around. Turn it around no, I did. I did, yeah. Uh, you have to push for a while. push for a while. Talán azért fel lehet használni ezt a uh, kis uh, időt. Um, 24 nyelven dolgoztuk ki az anyagot, és több publikáció is kapcsolódik ehhez, brosúrák, és a tagállami szinten meglehetősen értékelték is közösen tettük a Business Europe-al és az Európai Szakszervezeti Szövetséggel. Ezt közre adtuk a tagállamokban. Tudom, mert részt vettem több ilyen szemináriumon, konferencián. A legtöbb tagállam nagyon aktív volt. Két toborzási kört tartottunk európai szinten, és örömmel jelenthetem be, hogy 85 hivatalos partner kampá, ö, partnerünk van a kampányban. Ez azt jelenti, hogy sokféle szervezet, európai szociális partnerek, multinacionális vállalatok és pán-európai szervezetek a jó gyakorlatot díjazzuk. 50 jelölés van, szinte minden tagállamból, és most folyik a kiválasztás. 10 díjazott van, és 10 ajánlott jó gyakorlat. Ez nagyon pozitív eredmény. A Bilbaóban 2013 novemberében lesz a csúcs a litván elnökséggel társszervezésben. Elkezdjük a következő kampányt szervezni, stresszmentes, egészséges munkahely címmel a pszichoszociális kockázatokról, és nagy az input a szociális partnerektől és a tagállamok részéről. Úgy tűnik, hogy értékelik ezt a témát. A következő uh, A következő terület, amelyről beszélnék, az online interaktív kockázat felmérés. Ezt a tevékenységet két éve kezdtük. Úgy tűnik, hogy egyre több tagállam vesz ebben részt, és ki dolgozza maga írra interaktív kockázat Eh, felmérő eszközét eh, most a eh, fejlesztés szakaszában tartunk. 2012. júniusában volt az első teszt, most már ezt fejlesztjük, és értékelni fogjuk ennek az eszköznek a használatát. Ez egy online eszköz. Most már aláírtunk kilenc memorandumot tagállamokkal, és további tagállamok folytatnak tárgyalást arról, hogy bevezessék ezt az eszközt nemzeti szinten. Úgy tűnik, hogy ez hólabda effektus, egyre több tagállam csatlakozik. Együttműködünk nemzeti intézetekkel legalább nyolc ágazati partner működik együtt velünk, és fejleszti ki a maga IRA eszközét. Képzés biztosítunk, és támogatás az újra használóinak. a szociális partnerekkel nemzeti és EU szinten folyik a fejlesztés. Erre fordítjuk a finanszírozást, a tagállamok iránymutatást, iránymutatást is kapnak az olyra további felhasználásához. Az utolsó terület következik. Kezdünk egy projektet az idősebb munkavállalók és munkahelyi egészség kérdésében két millió eurós tevékenységről van szó. Különböző jelentéseket készítünk el, és 2015-ben egy konferenciát szervezünk. Felmérjük, hogy mi történik a tagállami szinten, munkahelyi szinten, és a legjobb gyakorlatok és eszközök terjesztését segítjük elő az mpdg vel együtt további ajánlásokat fogalmazunk meg a parlamentnek. Ez az egyik téma, amelyet délelőtt említettek. Stratégiák, programok, amelyek a munkaképességet javítják, általában a munkavállalók, de főleg az idősebb munkavállalók számára. Utolsó megjegyzés, mi az ügynökség elkezdtük a belső stratégia kidolgozását a munkai biztonságról és egészségvédelemről. Az igazgató tanács így döntött, támogatta ezt decemberben. A munka folytatódik 2013-ban, együttműködünk az Európai Bizottsággal, és ők az európai stratégiát remélhetőleg elkezdik 2013-ban. Talán később válaszolnék a kérdésekre. Most azonban még egy valamit mondanék kell, Bilbaóban megpróbáljuk elérni az aláírást, hogyha a spanyol kormány hajlandó aláírni, az alapszöveg már megvan, de ez egy nemzetközi megállapodás, minden aláírás begyűjtése sok idő. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you, Mrs. Sedlacek. Um... Köszönjük szépen Sedlacek asszonynak, most pedig megadom a szót Krisztián Letermájának, aki a SZEDEFOP igazgatója parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy megköszönjem az Európai Parlamentnek, és főként a foglalkoztatásügyi szakbizottságnak a támogatást és a jó együttműködést 2012 során. Mint ahogyan tudják, a központ új igazgatót keres, a korábbi két eljárás erőfeszítéseink ellenére sikertelenül zárult. Szeretném Prussel asszonyt bemutatni önöz, önöknek, aki 2012. novembere óta átmenetileg betöltött ezt a posztot. Tudják, hogy a Szedefop épületét most újítják fel. Előre haladt ez a folyamat, de még nem sikerült lezárni és korábbi, további késedelemre kell számolni. A geológiai helyzet miatt, ami igencsak megnehezíti ezt a dolgot. A 2012-es munkánkról tájékoztató dokumentumokat küldtünk önöknek, valamint a 2013-as terveinkről is, és egy részletes éves jelentést is készítettünk, és a 2013-as munkaprogramunk részletesen megtalálható lesz a weboldalunkon. A 2012-es munkaprogramunkat sikerült sikeresen végrehajtanunk. A számbevőszék kérésének eleget tettünk, felhasználtuk a tartalékainkat, és a központ szabályszerűen, jogszerűen működik, és jól látja el feladatát. 2013-ban a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség elleni harc lesz a középpontban. Megpróbáljuk jobban összeegyeztetni a munkaerőpiaci igényekkel a fiatalok különböző kvalifikációi képzései, képzettségét. Ez mind az európai politika, mind a mi munkánk középpontjában is áll majd a jövő év során. A munkaerő 40%-a a 60-as években kevéssé képzelt volt, és csak az emberek 10%-a rendelkezett felső oktatásban szerzett felsőfokú diplomával, most ez a feje tetejére állt. Gyakorlatilag 10% az alacsony önképzett munkaerő és 40% a diplomások aránya. az azt jelenti, A szakképesítettek, a szakképesítéssel rendelkezők a motorjai elsősorban az európai növekedésnek, és nyilván nem meglepő, hogy konkrét intézkedésekre van szükség, ahogyan azokat láthatjuk és kibontakozni néhány tagállamban, hogy az emberek számára lehetővé tegyük, a fiatalok számára lehetővé tegyük, hogy egy középszintű, középfokú képzettséget szerezzenek. Ausztriában például Általában 14 évesek azok, akik egy gyakornokságot elvégeznek. Németországban ugyanez az életkor átlagosan 16 év fölötti. Ez azt jelenti, hogy ha megnézzük a fiatalok fiatal munkanélküliek helyzetét Európában, azt láthatjuk, hogy a gyakornoki, gyakornoki helyek rendkívül fontosak a szakmai képzésben. A tagállamok már, már elkezdtek intézkedni ezen a téren, és szeptemberben azt láthattuk, hogy kétoldalú szövetségek jöttek létre, és egy memorandumot írt alá Németország hat másik országgal együtt, és a CEDEFOP-tól azt kérdé, kérték, hogy monitorozza a folyamatot, kísérje figyelemmel, természetesen az Európai Bizottság is részt vesz ebben. És erre próbáljuk majd felépíteni az Európai Gyakornoki Szövetséget, ezáltal is legalább részben megoldást nyújtva az igen magas munkanélküliségi arányra a fiatalok körében, amely néhány tagállamban, néhány városban 50%-os, de Tesszalonikiben, Görögországban például a fiatalok 60%-a munkanélküli. Új feladatokkal szembesül a CEDEFOP, előkészítjük a a felméréseinket, egy nagy arányú munkaadói felmérést készítünk 2013 során, és a bizottság továbbra is a Celefopra támaszkodik az adatok begyűjtése tekintetében, ami a kopenhágai folyamatot illeti többek között, valamint az ország specifikus ajánlásokat. Tavaly Ilyenkor elmondtam, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy pénzt takarítsunk meg, ahol csak tudunk. Megpróbáltuk csökkenteni a kiküldetésénkhez kapcsolódó költségeket és a konferenciákhoz köl- kapcsolódó költségeket. Sikerült ezt el is érnünk. A Skype-pal, a Skype-ot is felhasználjuk például, amikor új munkaerőt keresünk. A központ azonban számít az önök és a parlament támogatására, hiszen további forrásokra van szükségünk 2014 vonatkozásában. Jelen pillanatban tárgyalunk a bizottságról, bizottsággal erről, és amint elkészül a költségvetés tervezet 2014-re, biztosan önök is megkapják azt, számítunk az önök támogatására ebben. Köszönöm. Thank you, Mr. Lettmeyer. Um, now I will pass the floor. Köszönöm, Lettmeyer úr. Most Juan Mendele, Menendez Valdez igazgató úr, aki az Eurofund képviselője. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Igen, sajátos az év az Európai Alapítványunk számára az élet és munkakörülmények javításáért, mert most ugye befejezzük az előző időszakot, és már most egy új négy éves, 13 16 éves időszakra készülünk, reméljük a válságból kivezető felvirágzás felé úton indulunk el. Európa számára, hogy jobban informált szakpolitikákat, versenyképes és méltányos Európa felé indulhassunk el. Itt ez az új négy éves időszak áll előttünk, és vannak már olyan program részletek, amelyeket befejezünk, másokat pedig megkezdünk a szakértelmünk erőteljes, és kifejlesztettünk komoly szakpolitikákat. A munkafeltételek, az életkörülmények, az ipari kapcsolatok, kollektív szerződések és a strukturális változások, valamint átszervezések, szerkezet átalakítások területén. A nyomonkövetési tevékenységeink közül sokan ismerik a három nagy tevékenységünket, az európai munkakörülmények felmérést, az európai minőség és élet felmérést, az EQLS-t, ezt um, komoly mennyiségű európai tagállamban végeztük. 2011-ben is előterjesztettük ezt az eredményt, az EQLS eredményét egy konferencián, amely a munka, munkakörülmények minőségéről szólt. Az európai vállalati felmérést is elvégeztük. 2012-ben az európai életminőség és munkakörülmények szintén téma volt egy konferenciánkon. A weboldalunkon is láthatjuk egy térképen, könnyen kiválasztva az országot, lehet benchmarking tevékenységet, információkat begyűjteni minden egyes tagállamról, ez rendelkezésre áll. A nyomonkövetésünk egy része három megfigyelőközponton, az EIRO online-on keresztül valósul meg, például az FCON és az EMCC-n. Kettőből egy a munka körülményekkel foglalkozó megfigyelő egységet kívánunk kialakítani, mert talán így jobban dolgozhatunk együtt, és az európai ö, ö, változásról szóló monitoring központot is ö, 2001 óta ö, mi működtetjük. Kombináljuk a felméréseink eredményeit, valamint azon információkat, amelyeket a megfigyelő központokból kapunk, és más kutatási eredményekre is appellálunk, és a múlt években a szociális kihatásaira fókuszáltunk a gazdasági válságnak. Három példával szeretnék élni ennek a tematikának. Az első azon nemrégében Brüsszelben bemutatott eredményekre utal, amelyet harmadik alkalommal végeztünk el, egy harmada az európaiaknak, egy harmada azt mondta a megkérdezőknek, hogy a pénzügyi helyzete ö, gyengült. Látszuk, hogy komoly nehézségekkel állnak tehát szemben a, a megkérdezettek, és óriás az eltérés, a 22 a görögöknek mondja ezt, míg finneknek csak 1 a ugye? Nagyok tehát az eltérések, és 7 százalék óriási nehézségekkel küzd, ami az optimizmust, a derülátást illeti, ki hogyan érzi magát. Vannak olyan polgárok, ahol 7-8 mm, százaléka boldog általában a lakosságnak, egytől tízig skálán mondhatták ezt, hogy mennyire boldogok, mennyire megelégedettek az életminőségükkel. A legagályosabb a politikusok számára és az önök számára is, hogy a bizalom az intézményekbe, a kormányokba, a parlamentekbe vetett bizalom bizony egyre inkább visszaesőben van. Mondjuk 4,1% a parlamentben, 4% mondjuk a kormányokban, képzeljük el ezt, hát ez nem igazán jó eredménynek mondható a válság kihatással volt még erőteljesebben egyes országokban, és aztán van egy olyan, ö, ö, az ifjúság azon az ifjúság az egyik leginkább megszenvedő alanya a válságnak. 14,5%-a a fiataloknak bizony sem iskolába nem jár, sem nem dolgozik. 1,2%-a az EU GDP-jének ez 153 milliárd 2011-ben, ami kiesik így ilyen gazdasági kiesés eredményez az ifjúsági munkanélküliség. Micsoda társadalmi következményei vannak az ilyen ö, problematikáknak, és hogyan lehet szakpolitikákon keresztül ezeket ö, ö, orvosolni. Következő nagy téma a válság kihatása és a szerkezet átalakítás következményei. Megpróbáltuk azt átgondolni, hogy hol van legnagyobb esélye, veszélye annak, hogy munkahelyek vesznek el kisebbségeknél, külföldi háttérre rendelkező munkavállalóknál, egészségügyi problémákkal küzdőknél. Na de vannak olyan vállalatok is, ahol bizony igen komoly szociális nehézségekkel küzdenek a munkavállalók, Ami a stratégiai célokat illeti, mely szerint, hogy minél magasabb szintű időben megvalósított releváns politikákkal éljünk és információt biztosítsunk a munkaerőpiacról, a, a munkanélkülösségről. Ezt a munkahelyi felmérésünkön keresztül tudjuk mint információt begyűjteni, aztán a magának az európai gyáraknak a jövőjét is próbáljuk ebben a felmérésben nyomon követni. Aztán a munkakörülményekről is tanulmányaink készülnek hogy minél fenntarthatóbbak legyenek azok. Aztán az ipari kapcsolatok a változó politikai kontextusban, kormányzás és az, hogy a bérek hogyan alakulnak. A negyedik nagy cél 2013-16-ra pedig az életkörülmények, áltatások, gyermekgondozás, egészségügyi ellátások, főleg a fiatalok számára. hogy lehet jobban informált szakpolitikákat létrehozni. Azt vizsgáljuk meg, hogy mennyire használják föl vagy sem a, politikai döntéshozók a mi információnkat. 2004-ben az EU dokumentumok még nem annyira utaltak a munkánkra, de most már 29 dokumentumra utaltak az önök parlamentjéből a 2011-ben a politikai ö, ö, döntéshozók, így például a 2012-2061-es saját kezdeményezésű jelentésükre, a nők kérdése, nők munkahelyteremtése, női munkafeltételek a szolgáltatási ágazatban, és számos más példával is élhetnénk a szakbizottság dokumentumairól, a zászlós hajó kezdeményezések 2012-ben, 2011-ben egész fejezetet készítettünk ezekről a tematikákról, a globalizációs alkalmazkodási alapról, a válság, pénzügyi válság és a munkahelyteremtés kis- és középvállalatok potenciálja. Ezek csak példák, persze számos más dokumentumunkra is utalhatnék. 2012 kettős teljesítés. A költségvetési felhasználásunk 99%-os volt. A bérekkel kapcsolatban a számvevőszék talán valószínű 97%-os lesz majd csak ez. A költségvetésünkből 81%-at a tevékenységünkre folytattunk, 172 különböző dokumentumot jelentettünk meg, 831-et különböző nyelvi verzióban 204 EU politikai dokumentumra utalunk referenciaként, és 29 ebből az Európai Parlament tollából származik. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a prezentációt, most pedig az Európai Képzési Alapítványtól érkezett vendégünknek adom meg a szót, kérem, 7 percben szólaljon fel. Hát ugye mindig ez a az utolsó előadó sorsa. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szép napot kívánok mindenkinek itt a teremben, és először is engedjék meg, hogy a foglalkoztatásügyi szakbizottság képviselőnek megköszönjem a támogatást 2012 során. Nem volt egyszerű ez az év, és beszélni fogok a múlt évi főbb tevékenységünkről. A 2012-es év az az év volt, amikor a dél-mediterrán országokban, a földközi tenger térségében nagyon törékenyé vált a helyzet. Mint ahogyan tudják, mi az Európai Unión kívül tevékenykedünk, ezért nem fogok arról beszélni, hogy mi történt az EU-n belül, sokkal inkább a saját mandátumunknak megfelelően az EU-n kívüli helyzetről fogok beszélni. Miért az EU-n kívül? Azért, mert úgy gondoljuk, Európa csak akkor lehet erős, ha Európa szomszédjai is elég erősek. Amikor az inkluzív intelligens és zöld növekedésről beszélünk, akkor az túlmutat európai, az Európai Unió határain. Hiszen figyelembe kell vennünk a különböző fejleményeket és azok összefüggéseit Európán kívül is. Az Európai Bizottság részéről Antonio Silva de Mendez készített egy értékelést, ezt önök is megkapták, ezt a dokumentumot. Ebben is benne áll, hogy az ETF, tehát az Európai Képzési Alapítvány pozitívan járult hozzá az előrelépéshez, a haladáshoz, hozzáadott értéket teremtett, és rendkívül fontos a tevékenysége ennek az alapítványnak a kedvezményezett országok számára. 2012-ben folytattuk a torinói folyamatot. Örömmel számolhatok be arról, hogy a kopenhágai folyamat, amelyet, amelyet a CEDEFOP-ot bíztük meg az EU-n belül, inspirációként szolgált a mi tevékenységünk számára a partnerországokban, és már másod ízben folytatjuk a munkánkat az érintett országokban. Politikai okokból kifolyólag kevés ország vesz részt, érthető módon Szíria, Algéria és egyéb más országok nem vesznek részt, és Izland a szedefoppal működik együtt, tehát ők sem hozzánk tartoznak. A 2012-es torinói folyamatban újdonság volt, hogy megszerveztünk májusra egy nagy konferenciát, egyébként meghívom szeretettel önöket is erre a konferenciára, hogy láthassák, mik a realitások az érintett országokban. Tehát 2012-ben mi volt az újdonság? Az irányítási, a governance dimenziót is bevettük, ugyanis a mi témakörünk nem csak egy intézményt érint, egy olyan politikaterületről van szó, amely a különböző ágazatok meccéspontján helyezkedik el, ezért egy közös vízióra, jövőképre, politikára, megvalósításra van szükség, ez elengedhetetlen, hogy eredményesek legyünk és elérjük politikai célkitűzéseinket. Ezért módszertani támogatást vezettünk be az általunk segített országokban a többszintű irányítás, a multi-level governance tekintetében miért? Multi-level governance Azért, mert úgy gondoljuk, hogy figyelembe kell venni a helyi közösségeket és a központi vezetés, közigazgatást is. Sok ország, érintett ország nagyon központosított, azonban fontos, hogy helyi szinten is artikulálni tudják a beavatkozásokat, mind központi, mind helyi szinten. 2012-ben a torinoi folyamatnak megfelelően a vállalkozási szellemet támogattuk, hiszen a vállalkozási, vállalkozói szellem, a vállalkozások kulcsfontosságúak a érintett országokban. Rendkívül magas a, fog, a munkanélküliség, főként a nők körében ezen országokban. Egyiptomban például a demográfiai bomba nem sokára felrobban, ugyanis az elkövetkezendő 15 évben 35 millió munkahelyre lesz szükség. Nem hisszük, hogy lenne egyetlen ország a világon, amely képes ennyi munkahelyet teremteni, de ha megadjuk a megfelelő képesítést a fiataloknak, a megfelelő készségeket, akkor esetleg vállalkozóként talán boldogulni tudnak. A jó hír Egyiptom tekintetében az, hogy a kormány a múlt héten úgy döntött, hogy egy szakoktatás és szakképzési tanácsot hoz létre, központi irányítással. Így egy koordinált, világos perspektívát tudnak kidolgozni arra vonatkozóan, hogy mit is jelent egy, a szakoktatás és szakképesítés egy olyan országban, ahol olyan magas a munkanélküliségi arány, és ahol gyakorlatilag olyan aranyos, alacsony fokú a kohézió. Hiszen a lakosságnak a nagy része a terü- területileg, az ország területének 8%-ában összpont, 8%-án él, ott összpontosul, így tehát nagyon, nagy, nagyon fontos kérdés, hogy milyen készségekkel kell rendelkeznünk a boldoguláshoz. 2013-ban a torinoi folyamat kapcsán el fogunk majd látogatni Egyiptomba egyébként. Egy másik ország, ahol a torinoi folyamat szintén fontos szerepet játszik majd, Líbia. Líbia 2012-ben került be a portfóliónkba, abban az évben tehát, amelyről most beszámolok itt önök előtt. Mi voltunk az első olyan európai szervezet vagy alapítvány, amely Líbiában szerepet vállalt 2012-ben, és örömmel tettük ezt, hiszen ez volt, az emberi erőforrások voltak az egyik prioritás a libiai konfliktust követően. Az emberi erőforrások kérdése rendkívül fontos, tehát ebben az országban. 2012 során emellett adódott még egy lehetőség, hogy megszervezzünk egy politikai párbeszédet a különböző szereplők és országok részvételével regionális szinten. Szeretnék köszönetet mondani jelen szakbizottságnak és az elnökének, még akkor is, ha ma nincs itt, amiért nagymértékben támogatták az oktatás és munkaügyi miniszterek Ammáni találkozóját. Ammánban megszületett az a döntés, hogy mostantól kezdve remélhetőleg már nem csak kormányszintű képviselőket hívnak meg a politikák megtárgyalására, hanem a parlamentek is képviseltethetik majd magukat a jövőbeni találkozókon, és nagyon örülnénk, hogy továbbra is számíthatnánk az önök támogatására, a párbeszéd folytatására ezen országokban hiszen a legtöbbjükben nincs egyetlen olyan szerv vagy hatóság, amely oktatással, szakképzéssel foglalkozik, illetve foglalkoztatással. Így tehát mindenképpen szükségünk van az önök támogatására, hogy megtárgyaljuk ezen intézményekkel a legfőbb kérdéseket, amelyeknek még egyébként nincs megfelelő tapasztalatuk és infrastruktúrájuk. 2012, és itt zárom a mondandómat lassan, nagyon sikeres volt administratív irányítási tekintetben is, és júniusban bemutatjuk majd az éves jelentésünket, ebben részletesen szerepel majd a 2012-es tevékenységünk, de zárásképpen mindenképpen szeretném elmondani, hogy 2012-ben a költségvetésünkkel, amely 2011-hez képest 1%-kal alacsonyabb volt, el tudtuk érni az összes célkitűzésünket, és egy új országot, Líbiát is be tudtunk vonni a programunkba. Remélhetőleg azonban a jövőben a prioritások és a költségvetési allokációk jobb felmérése megtörténik majd, és azt hiszem 2014 biztos nem lesz egy olyan év, amikor megkérdőjeleződik a működésünk, ha a prioritások azonosak maradnak 2013 során. 2013-ban tovább haladunk a kijelölt útvonalon. Szeretném emellett kiemelni Szerepárkain és Jan Andersen munkáját is. A 2013-as munkaprogramunkat november fogadta el az irányító testületünk. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a kereslet kínálatot, egyensúlyt megteremtsük, ami a készségeket illeti, Kelet-Európában is tovább folytatjuk munkánkat a szakoktatás szakképzés területén, és a mediterrán térségben, tehát a földközi tengeri térségben is folytatjuk projektjeinket. Kettőt szeretnék kiemelni. A foglalkoztathatóságra vonatkozóan főként a nőkre és a fiatalokra vonatkozóan van egy projektünk a földközi tengeri térségben, és egy másik projekt arra irányul, hogy az Európai Bizottság által nyújtott támogatást a bővítési országokban hatékonyabban használják fel. A Skills Vision 2020, Skills Vision 2020 lesz egy olyan projekt, amely a különböző már meglévő stratégiák között próbál összhangot teremteni ezekben az országokban, remélve, hogy ezáltal a támogatás hatékonyabb lesz, és nagyobb mértékben hozzájárul a gazdasági és foglalkoztatásügyi problémák felszámolásához ezen országokban. Köszönöm szépen, elnök, nagyon szépen köszönöm. Mint ahogyan tudják, az Európai Parlament és az Európai Képzési Alapítvány három vezetőt jelölt ki az irányító testületben, Jene Andersen és Szere Pálkin itt vannak, három-három percet kapnak, felszólalhatnak, parancsoljon Andersen úr. There. Okay, I'm happy. Rendben, anyanyelvemen fogok beszélni. Átváltok svédre. Hogy egészen pontosan fogalmazzak, már jártam a bizottság előtt szakértőként. Elég sokat tudok az ETF-ről és a régi hatóságról is. De el kell mondjam, hogy egyre nagyobb a tudás, egyre részletesebb a tudás. Ez nem csak az igazgató tanács üléseit érinti. A legfontosabb rész az előkészítés. Nekünk, szakembereknek, akiket a parlament nevez ki, feladatunk részt venni az igazgató tanács ülésein, és részt venni a program elkészítésében. Ez az egyik legfontosabb része a munkának. Hadd mondjak el néhány dolgot nem tudtam korábban a munka részleteiről, de hát most nagy hatást gyakorolt rám. Sikerült azt megtenni, amit vállaltak. Csökkentett költségvetéssel sikerült az adminisztrációt csökkenteni, de az elvégzett munka mennyisége nem csökkent. a cél országokban. Sőt, sikerült több munkát végezni annak érdekében, hogy a képzési rendszer helyi és nemzeti szinten is terebélyesedjék. A másik, ami mély benyomást tett rám, a rugalmasság. Hallottuk, mi történt Észak-Afrikában, mi történik Egyiptomban, Líbiában. Az ETF-nek sikerült a dialógus fenntartania. Sikerült erőforrást bevonni, és a struktúrát felhasználni Egyiptomba. Líbiában már problémásabb volt. csak az elejét látjuk még ennek a munkának. Folytatni kell az együttműködést Európában. A, az oktatásban. Európában, illetve a szomszédos országokkal. Ez egy hosszú távú gyakorlat. Ezt nem lehet egyik napra a másikra megvalósítani. Kialakulnak a kapcsolatok, hosszú távú rendszerben kell gondolkodni. Tudom, hogy ennek a szakbizottságnak a megközelítése szintén a hosszú távra vonatkozik. Fontos, hogy a jövőben is így legyen. Fontos hosszú távon szemlélni a kapcsolatokat. Nem szabad évente változtatni folytatni kell. A hosszú távú megközelítést így tudjuk elvégezni a munkát úgy, ahogy szeretnénk. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket, remélem, hogy Szarály szót kap. Ő talán még régebb óta ismeri a munkát, mint én. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A második három éves mandátumomat töltöm EP e, szakemberként az igazgató tanácsban. Nincs szavazati jogunk, de részt veszünk a munkában. Nem szeretném elmondani újra, ami már elhangzott, de visszatérve a külső értékelésre, amelyről már szó, szó esett, nos, ez nagyon alapos. Most már négy éve veszek részt a munkában, és látom a javulást. Az ETF vezetésében megbízhatunk. A 2013-as program már megvalósulás alatt Eh, a 2014-től érvényes program is eh, már alakul. Természetesen eh, az egész Európai Uniós kontextus kell tekinteni gazdaságilag, valamint a szomszédos országok helyzetét is figyelembe kell venni. Néhány tendenciát szeretnék kiemelni és szeretném, hogy ezekre különösen odafigyeljenek. Az egyre nagyobb stratégiai használata az ETF-nek, felhasználása az ETF-nek a dél-mediterrán régió, Észak-Afrika. Nem csak Egyiptomról van szó, hanem a ö, ö, régióban a lakosság 50%-a 25 év alatt van. Ez komoly kockázat, több okból. Az ETF-et felhasználni arra, hogy a dialógus megvalósuljon a szakképzés terén, ez azt hiszem stratégiai fontosságú az Európai Unió számára. Van még valami, amit talán nem eh, sikerült teljesen eh, végig gondolni, és nem használja ki még teljesen az ETF, sem pedig az Európai Unió, hogy lehet a fenntartható fejlődés felé elmozdulni a Lisszaboni szerződés érté, értelmében, és felmérni, hogy eh, milyen készségekre van szükség az emberi erőforrások szempontjából, nem csak ökológiailag. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb figyelmet kellene erre fordítani, mert akkor a szakképzés még vonzóbb lenne. Fel kell kelteni az érdeklődést a fiatalokban hiszen ebben az országban a fiatalság komoly problémával küzd. Azt hiszem, hogy ez egy stratégiai befektetés lenne. Hallottam, hogy az ETF-től egy százalékos személyzet csökkentést kértek. Ez aztán két százalékra módosult. Ez befolyásolhatja a munkaprogramot. Nem érdemes így felszalámizni. Felszalámizni, nincs más kifejezés erre. Egyfolytában levágni kisebb darabokat, amikor stratégiai fontosságú az a tudás, amelyel a kollégák bírnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a képviselőknek. Szárkász úrnak két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani tiszta szívből a négy igazgatónak és a két szakértőnek is, Szeretném Ian Andersont melegen köszönteni. Itt a parlament előtt mondják el az igazgatók és a szakértők a szervezetük működésének lényegét, és hogy milyen terveik vannak a jövőre. Azt hiszem, hogy ezt a többi ügynökség is követheti, ezt a példát. Köszönöm szépen ezek az információk, amiket írásban és szóban adtak, nagyon hasznosak. Szeretnék gratulálni azért is, mert ma délelőtt megismerhettük a számvevőszék vizsgálatának az eredményét, és minden eredmény pozitív, néhány kivételtől eltekintve. A frakcióm számára világos, hogy a négy ügynökség kivételes munkát végez, megerősítik Európa gondolatát, a az alapos technikai tudáson alapuló Európáit, a valóságot tükröző Európáit. Köszönöm szépen! Személy szerint közvetlen támogatást kaptam az ügynökségektől. Köszönöm szépen ezt a támogatást a parlament nevében is. A két igazgató nőnek van kérdésem. A Torinói és Bilbaói ügynökségbe meghívtak, ott jártam, és azt tapasztaltam, hogy a nehézségeik, ellen, el, nehézségeik ellenére megoldott az épület problémája, de van-e egy olyan dátum, a, ö, amelyet be kell tartani? Tudunk-e valamit tenni, hogy az ak- administratív akadályokat leküzdjük? Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy nagy érdeklődéssel hallottam, hogy Bilbaóban már egy belső stratégiát dolgoztak ki a jövőre vonatkozólag szeretném tudni, hogy mi van az európai stratégiával nehéz periódust élünk meg, sok a kihívás. Szeretném, hogy a tanácsnak, bizottságnak elmagyaráznák, hogy milyen fontos az európai stratégia, mennyire fontos, nem csak az önöké. A torinai igazgatón fordulok, látom, hogy milyen nehézségekbe ütközik. Szeretném tudni, hogy eh, megoldódnak-e a problémák. Ha valamit kell tenni, számíthat ránk. Szeretném elismételni a szocialista frakció köszönetét, és gratulálok a hatékony munkáért, amelyet végeznek be, ha bár kevés az eszközük hozzá. Um, having the time in mind, um... Uh, mivel kevés az idő, kérem, hogy kérdéseket tegyenek fel a szakértőknek. Hús óra következő. Csalódni kell. Bennem nem kérdés következik. Nagy értéket kapunk a pénzünk jelben. Eh, ahogy Hendróz eh, is eh, mondta, a Dublini alapítvány statisztikai önmagukért beszélnek. A Bilbaóiban tett rendszeres látogatásaiból tudom, hogy munkájuk milyen értékes. A Szidefognál régen nem jártam, és van olyan ügynökség, ahol egyáltalán nem jártam. Ilyen Andersesnek és Szerenek egy kérdést szeretnék mégis feltenni. Ilyen mondta, hogy hosszú távon kell konzisztencia és finanszírozás szára pedig az 1-2 százalékos csökkentésre utalt a személyzetben. Azt hiszem a többi ügynökségnél is ugyanez elmondható. A mi felelősségünk világosá tenni, hogy a költségvetési szakbizottságnak politikai értékelés kell megfogalmaznia, és politikai döntést kell hozni. Nem lehet a fűnyírő fűnyíró elvet alkalmazni, egyformának tekinteni minden ügynökséget az politikai döntések előtt értesítenünk kell a Költségvetési Bizottságot. Remélem ezt figyelembe veszik a költségvetés kialakításakor. So, I will give the... Most ismét megadom a szakértőinknek a szót, és kérem, válaszoljanak a kérdésekre két-két percben, tehát két percben fejenként. csak, asszony, parancsoljon. Köszönöm. Azzal a kérdéssel kezdelem, amely a széd megállapodásra vonatkozik, valamint Bilbaóra. Mint ahogyan biztosan tudják, és ahogy korábban említettem, a széd megállapodás számára sikerült egy alapvető szöveget kidolgoznunk, és úgy tűnik, hogy a spanyol kormányban egyetértés uralkodik arról, hogy ezt aláírják, de erre időre van szükség ehhez, ugyanis több miniszternek is alá kell ezt írnia, valószínűleg hónapokba telik, tehát hogy visszajelzést kapjunk. De a nehézség valójában nem is abban áll, hogy ezt aláírják, összefügg ez a közegészségügyel, a biztonsággal és így tovább, hanem az igazi, valós probléma a megállapodásban lefektetett intézkedések végrehajtása. Baszkfölddel is tárgyalnunk kell az aláírást követően és a helyi kormányjal, és az intézkedéseket azok nagy részét, amennyire csak lehet, végre kell hajtani. Itt van ugye a válság, mégis sikerült az ügynökségen belül egy épületet kieszközölnünk, összefügg ez azzal a kéréssel is, hogy csökkentsük költségeinket, és előfordulhat, hogy a bérleti költségeinket sikerül csökkentenünk, és sikerül a munkakörülményeinken is javítani ezzel párhuzamosan. Néhányan özök, önök közül jártak Bilbaóban, és tudják, hogy az OSA munkakörülményei nem a legjobbak, mert olyan épületben helyezkedik el, ahol nem a legjobbak a munkakörülmények, nem, nem erre való maga az épület. Jobb munkakörülményekre lenne tehát szükségünk, ehhez az önök támogatását is kérjük. Mindig örülünk a képviselők támogatásának természetesen. Tudom, hogy a spanyolok és baszkföld kormánya is értékelő, hogy Bilbaóban vagyunk, hiszen ezáltal egyszerűbb a szoros együttműködés a szakszervezetekkel és más partnereinkkel, és nyilvánvalóan ez is a feladataink közé tartozik. Elmondhatom önöknek, különösen Spanyolországban látunk nagyon nagy nehézségeket a vállalatok, a cégek szintjén, hogy valóban megtartsák a munkahelyi biztonság és egészségvédelmi normák magas szintjét, hiszen válságban van az ország. Tehát megpróbáljuk még szorosabbra fűzni a kapcsolatokat a szociális partnerekkel, és támogatást nyújtani nekik, amennyire lehet. Az elnök félbeszakítja. Szedlecsek asszonyt. Köszönjük szépen, Letmájer úr, parancsoljon. Nos, hozzám nem intéztek kérdést, úgyhogy azt hiszem, rövid lehetek. Köszönöm előre is a támogatásokat a költségvetési folyamat során nagyon fontosnak tartjuk az önök támogatását, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy érveket szolgáltassunk önöknek arra, hogy miért van szükségünk valójában azokra a forrásokra, amelyeket önöktől kérünk. Köszönöm. Köszönjük, Menendez Valdez úr. Parancsoljon, köszönöm szépen a megjegyzéseiket. A parlament által kinevezett szakértőkre vonatkozó kérdés tekintetében azt hiszem, ilyen szakértőnk nincsenek. A Cedefop az Európai Unió egyik leg- legrégibb ügynöksége. Az intézmények közös megközelítése értelmében azonban lehet, hogy a jövőben költségvetési módosítások következnek majd be, ami a költségvetés és a személyzet csökkentését illeti, nagyon nagyok a nehézségeink, de hát viszonylag kis szerv vagyunk. Hogyha a forrásunk egy részét csökkenteni kell, az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy kevesebb feladatot leszünk képesek teljesíteni. 20 milliós a költségvetésünk jelen pillanatban, sok-sok tevékenységet végzünk el házon belül, ide tartozik a házon belüli kutatások halmaza is. Az operatív költségvetésünk ennek megfelelően 8 millió csupán. A három általunk irányított európai program közül csak az egyiknek a költségvetése is meghaladja már a három milliót. Nagy összegről van tehát szó. Tehát Hogyha csökkentésekre kerül sor, akkor ennek megfelelő döntésekre lesz szükség, és tisztában kell lenni azzal, hogy ha csökkentik a forrásainkat, akkor az ügynökségünk kevesebb információt fog tudni szolgáltatni. Köszönjük szépen! Következő szakértünk. Köszönöm szépen a kérdéseket, és még egyszer szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok a szakbizottság támogatásáért. Sok független szakértő támogat bennünket a munkákban, egyikőjük sajnos nem tud ma itt lenni, de ők nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy stratégiailag hatékonyak legyünk az országokban, ahol jelen vagyunk. Tehát őket is köszönet illeti. Először is. Ami az ETF-et illeti, múlt év végén nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy jobb eredményeket értünk, érjünk el, azonban mégis visszaesés történt, Az épület tekintetében nagyon fontos volt megvárni a választások eredményét, hogy megtudjuk ki a tárgyaló partnerünk. 2012 során a parlament és az elnök elfogadott egy tervet, de a végrehajtás akadozik, és ami a tárgyalásokat illeti az épület tulajdonosával, itt nincs nagyon előrelépés. Egy dologról biztosíthatom önöket, az Európai Számvevőszék többször is meglátogatott bennünket, és a jelentésében többször is kiemelte az ETF helyzetét. Annak érdekében, hogy a tevékenységünk folytonos legyen, egyéves szerződést írtunk alá, és az Európai Bizottság és külső jogi tanácsadók segítségével utána nézünk annak, hogy mennyiben tudunk, tudunk érvényt szerezni jogi a jogainknak, és hogyan tudjuk megvédeni érdekeinket. Tehát már gyakorlatilag bírósághoz kell fordulnunk, ha máshol nem tudjuk megvédeni érdekeinket és jogainkat. Továbbá azt gondolom, Kett, országonként két és fél munkatársunk van gyakorlatilag. Nem gondolhatják bizonyosan az európai intézmények komolyan, hogy ezen erőforrások elegendőek lehetnek céljaink eléréséhez. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen az előadásokat, köszönöm, hogy támogatják a szakbizottsági munkánkat, és nagyon örültem, hogy eljöttek. Ezzel most rátérünk a napirendünk 20-as pontjára. A nyilvános vételi ajánlatról, ajánlatról szóló 2004 per 25 LK irányába alkalmazása Jutta Steinruck a jelentéstevőnk a 21 benyújtott módosítóról fogunk most eszmét cserélni. Jutta, parancsolj, téd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vállalati összeolvadások általában hatékonyak, segítenek abban, hogy a gazdaság mozgásban maradjon, Azonban nem csak a vállalatok oldalát akarjuk látni nyilvánvalóan a vállalatok nézőpontját, hanem fontos az is, hogy munkahelyeket tartsanak fenn, őrizzenek meg az európai polgárok számára, vagy ha lehet, még újakat is teremtsenek. Ezért jelentés tervezetemben a főbb szempontot a munkavállalók helyzetére összpontosítottam, erre irányítottam a fő figyelmet a jelentés tervezetemben. A döntésben való részvétel és a munkavállalók jogainak erősítése a fő cél. Összesen az ALDE és a Néppárt 21 módosítót nyújtott be. Úgy tűnik, hogy a munkavállalói jogok és a szakszervezetek szerepének tekintetében azonban túl messzire mentem a kollégák szerint. Úgy gondolom azonban, hogy a kompromisszumos megoldásokban csak-csak sikerül majd egymás felé elmozdulni, közelíteni egymáshoz. Biztosan van még egy-két elem, ahol még vitát kell folytatnunk. A 12-es és 16-os módosítókban a munkavállalói érdekképviseletekről van szó a vállalaton belül. Meggyőződésem, hogy a független szakszervezeteket legalább ennyire be kell vonnunk az európai munkavállalói érdekképviseletek egészen másként alakulnak például az egyes tagállamokban. A 6-os, 8-as és 13-as módosítókban a szakszervezetek összeolvadás közbeni bevonásáról van szó, azt hiszem ez is fontos, de más jelentésekben és egyéb eszmecserék folyamán tudtunk már tapasztalatokat szerezni, illetve kihangsúlyoztuk már az, az európai tapasztalatokat. Nagyon fontos ez a szempont. A 15-ös módosítóban a szakemberek eh, javadalmazásáról van szó, akik tanácsadást nyújtanak a munkaadónak vagy a munkavállalói érdekképviseleteknek. Úgy gondolom a szakszervezetek nem tudják állni ezt a költséget a tagsági díjakból. Itt is világosá kell tenni, hogy a vállalatoknak kell viselniük a költségek ezen részét. Jelen pillanatban dolgozom a kompromisszumos megoldásokon, tehát kompromisszumos szövegeken. Az, a hét végig megküldöm őket az árnyékjelentéstevőknek, és jövő hét hétfőn árnyékjelentéstevői ülésen találkozunk, és már a bevezetőmben is mondtam, hogy számítok arra, hogy azért ki tudunk dolgozni jó kompromisszumokat, hogy minél nagyobb többség tudja támogatni ezt a véleményt. Köszönöm. Mr. Uri, two minutes, please. Köszönöm szépen, Őri úr, két perc. Elnök asszony, most nem mint koordinátor, hanem mint árnyékjelentéstevő szeretnék néhány mondatot mondani. Én azt gondolom, hogy abban nincs vita, közöttünk, hogy a, a vállalat átalakulásoknál, összevonásoknál, átvételeknél a dolgozók szempontjait, érdekeit figyelembe kell venni. Ugye ez az egyik érdek, alapvetően magában az elvben nincs vita közöttünk. A másik ugyanakkor azt igényli, ugye folyton küzdünk azzal, hogy gazdasági válságban vagyunk, folyton küzdünk azzal, hogy föl kéne pörgetni valahogy a gazdaságot, és a biztonság mellett ugyanakkor nagyobb rugalmasságot is szeretnénk. Tehát ugye itt mindig az a kérdés az ilyen típusú jelentéseknél, az ilyen típusú problémáknál, hogy hogyan tudunk egy jó egyensúlyt megtalálni, a, ne korlátozzuk fölöslegesen bürokratikus akadályokkal a vállalatokat, minél tobban tudja, jobban tudjanak alkalmazkodni a gazdaság változó igényeihez, ugyanakkor másik oldalról pedig ö, ö, megvédjük a dolgozók ö, jogos érdekeit. Én nekem az a benyomásom, hogy maga a ö, szövegtervezet, ami, ö, ami ö, előttünk van, az egy kicsit ö, aránytalan ilyen szempontból, túl so, egyrészt némileg redundáns, tehát ugyanazt a gondolatot, vagy ugyanazt az elemet, mintha többször ismételni, ez, ez ugyancsak szerkesztési feladat, ezen lehet, ilyen értelme lehet áramvonalasítani, de azt gondolom, hogy van néhány olyan elem, amit én soknak tartok. Így például a, a 9-es paragrafus, amelyik azt mondja, hogy nem is lehet mozdulni addig, amíg a vállalatok, vagy a szakszervezetek, vagy a dolgozói képviselők bele nem egyeznek abba, hogy hogy történjen az átalakulás, azt gondolom, hogy ez egyszerűen nem ö, ö, ö, realisztikus. Nincs problémám azzal, hogy vegyenek részt a, a dolgozók szakértői, még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy adott esetben a, a a vállalat büdzséjéből finanszírozzák, vagy adjanak ehhez támogatást, de nem gondolom azt, hogy egy blokkolási jogot kell adni az érdekképviseleteknek egy olyan gazdasági kényszer esetén, amely adott esetben még a visszájára is fordulhat, mert esetleg az egész vállalat tönkre mehet, hogyha ha éppen egy, egy nehézkes vagy mondjuk fafejű szakszervezettel találkozik. Én, én láttam már ilyet, amikor jelentősen közrejátszottak egy vállalat csődjében, érdeképviseletek azzal, hogy nagyon, erő, hogy nagyon agresszíven megakadályoztak dolgokat. Tehát én itt még keresem azt a lehetőséget, amelyik jobb ellensúlyt, egyensúlyt ad és ugyanúgy azt gondolom, hogy a 13-as szakasz is egy kicsit túlmegy a, a, a reális lehetőségeken. Itt, itt meg kell pontosabban vizsgálnunk a, a jogi hátteret, hogy mire van lehetőség európai szinten, és mi az, ami pedig a, a nemzeti hatáskörökben van. Örülök neki, hogyha hétfőn lesz találkozó a az árnyék jelentéstevőknek ott majd folytatjuk a vitát. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, Benyen úr. Nos, mindenképpen üdvösnek tartom a jelentéstevő bevezető megjegyzését, miszerint hajlandó kompromisszumra, mert úgy gondolom elég nagy kihívás lesz ez bizonyos tekintetben. Hiszen elég nagy a nézeteltérés, a véleménykülönbség, és mi is hasonlóképpen vélekedünk, mint Őri úr. Azt hiszem, válsághelyzetben előfordulhat, hogy az összevonások, az átvételeknek az adott esetben az lehet a célja, hogy megmentsenek bizonyos vállalkozásokat, amelyek bukásra ítéltettek. Tehát teljesen más a helyzet válság idején. Így tehát világos, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy egy ilyen helyzetben megfelelően szabályozzuk a dolgokat. Ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell védeni a munkavállalókat ilyen körülmények között is. Vannak fenntartásaim de megpróbáltam mégis konstruktívan hozzáállni a dologhoz a módosítóimban, de egy kicsit megzavarnak azok a javaslatok, miszerint a munkavállalókat, a munkaadókat kellene szaktanácsadásra ellátniuk a szakszervezeteknek. A szakszervezeteknek a szakszervezetek feladata a tanácsadás a munkavállalók felé, nem pedig a munkaadónak, a munkaadóknak egyéb költségeik is vannak. Emellett a szociális partnerségi megállapodásokat érintően is egyetértek őri úrral. Továbbá van itt egy másik pont is, miszerint az összevonás vagy átvétel nem lehetséges, hogyha egyetlen egy fenntartás is van. Hát ez a gyakorlatban nem megvalósítható. És ez gyakorlatilag ahhoz vezethet, hogy mindenki elveszít a munkahelyét, mert ellehetetlenül az átvétel. Néhány módosítót nyújtottam be, ezekben tükröződnek a fenntartásaim, és várom a kollégák megjegyzéseit. Remélem sikerül egy arany középutat találnunk, de hát engem biztat a jelentéstevő eredeti bevezető megjegyzése, mi szerint kész a kompromisszumra. Köszönöm. Köszönöm szépen, az előadónak visszaadom a szót. Köszönöm szépen a kollégáknak a megjegyzéseket. Jövő hétfőn megvitatjuk majd a kompromisszumos javaslatokat, amelyek addig megszületnek. Egy dologra hívnám fel a figyelmet, a munkavállalói érdeképviseletek és a szakszervezeteknek is érdeke, hogy jól működjenek az adott vállalatok, és főként az átvételek esetén érdekük ez, hiszen a szakszervezeteknek sem érdeke, hogy megszűnjenek munkahelyek, épp ellenkezőleg. Kevéssé profitorientáltan működnek ezen a téren, és hogyha megnézzük a helyzetet Európában, akkor azt láthatjuk, hogy a munkavállalói érdekképviseletek bevonása a gazdasági döntésekbe a legjobban, leginkább jellemző épp azokban az országokban, amelyek legin, legjobban állnak gazdaságilag. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Február 21-én lesz a szavazás itt a szakbizottságban, és most visszatérünk a 17-es napi rendi pontra, a nők EU-n belüli oktatás és foglalkozási mobilitása. Sógoróra jelentéstevő. Első ízben vitatjuk meg a véleménytervezetet, a FEM saját kezdeményezésű jelentéséhez. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, magyarul beszélek. következő javaslatokat fogalmaztuk meg eh, ebben a véleménytervezetben. Egy fokozni kell a nők helyzetével kapcsolatos tudatosságot az EU politikái terén, oktatás, integráció, migrációs, foglalkoztatás és szociális téren. A tagállamok biztosítsanak védelmet a nők jogai számára, segítsék elő az egyenlőséget, küzdjék le a munkaerőpiacon a kihasználás hátrányos megkülönböztetés minden formáját. Három, tagállamok fokozzák a munkavállalás céljából külföldre költöző nők emberkereskedelemmel szembeni védelmét. négy Fokozott a kisebbségi közösségekből származó nők kulturális hátterére és hagyományaira. öt A nők jogainak védelmére irányuló rendelkezések belefoglalása a tagállamok nemzeti politikáik és reformprogramjaik kialakításába. hat amennyiben ez a kérdés a programon belül külön célkitűzést, prioritást jelent, a megfelelő gyakorlati megoldások meg fognak mutatkozni, és az intézkedések regionális vagy helyi szintű eredményeket fognak hozni. 7. A tagállamok ösztönözik a nemzeti, regionális és helyi projekteket, vonják be a nőket a közösséget szolgáló önkéntes és karitatív tevékenységekbe. 8. A tagállamok könnyítsék meg az eljárásokat a helyi és regionális hatóságok számára, úgy mint nők részvételével egyedi közösségépítő programok kialakítása, fokozott figyelem a kivándorolt közösségekben élő nők különleges szükségleteire, non-profit szervezetek társadalmi tudatosságot fokozó kampányai összpontosítsanak a nemzetközi közösségekben élő nőkre, kivándorolt házastársakra, élettársakra. Integrációt segítő programok, pszichológiai tanácsadás, integrációs projektek. 9. Ajánlja az Európai Tanácsadó Szolgálat hálózatának a létrehozását, a nők integrációjával kapcsolatos tájékoztatás, a know és az iránymutatással való segítés miatt. 10. A társadalmi integráció alapvető eleme a helyi szokások és a társadalmi környezet megértése. 11. Felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a diplomák és szakmai képesítések kölcsönös elismerését, egyszerűsítsék le az elismertetésre irányuló eljárásokat, rámutatva, hogy nem az elismertetés a legfőbb gond, hanem az elismertetéshez vezető hosszadalmas eljárás. Ennyi. Köszönöm. Thank you. I will give the... Köszönöm szépen, megadom a szót az árnyék jelentésőknek, Via Brinkevicsnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a véleményért. Az aspektusok többsége, amelyet említett, E, a támogatásommal találkozik. A jelenlegi helyzetben ez igen aktuális az Európai Unióban, hiszen azt találjuk, hogy a nők a mobilitás, nőkre jellemző a mobilitás. Több aspektussal is foglalkoznék kéz a kézben a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel sikerül majd a megfelelő megoldásokat megtalálni. Koncentrálni kell a nők egészségére, szegénységre és a társadalmi kirekesztésre, amelyel találkoznak a nők, amikor más tagállamban élnek koncentrálnunk kell azokra a problémákra, amelyekkel az idősebb nők találkoznak, és a bérszakadékra, amely továbbra is létezik a nők és a férfiak között ugyanabban a munkakörben. Oda kell figyelni arra, hogy a nők vegyenek részt a döntéshozatalban egyes korcsoportokat is ki lehet választani, hiszen a fiatal nőkre és az idősebb nőkre jellemző problémák nagyon különbözőek lehetnek. A helyzet, a lehetőségek különbözőek ugyanis. A véleményben azt javasolnám, hogy emeljük ki a nők által szerzett szakképesítések kérdését a munkaerőpiacon. Az a sziglani tanulás a képzést, és biztosítani kell, hogy a nők olyan munkát találnak, amelyel el tudják tartani családjukat. Oda kell figyelni a családi élet és a karrier közti kapcsolatra, a nők képességére, lehetőségére, hogy idejükkel rendelkezzenek. Ez is része a munkaerőpiacra való teljes beépülésnek. Vannak más aspektusok is, de azt hiszem, hogy egyelőre csak ezekkel foglalkozom, a többi majd a véleményét megvitatjuk. Elnök, köszönöm szépen, előadó. Egyetértek én is, talán nem írtam be a jelentés végére, mert nem merészelem, mint 12 éve hétvégi szülő és férj, hogy eh, talán remélem majd a módosítókba beírják a hölgyek, hogy eh, tudatosítani kell a férjekben és a férfiakban is, hogy rajtuk is múlik mindaz, amit itt ebben a jelentésben vagy véleménytervezetben megfogalmaztunk. Köszönöm szépen! So, thank you. Uh, I would like to... Köszönöm uh, szépen, szeretném elmondani, uh, uh, hogy a digitális aláírás lehet használni. A módosítók benyújtésének határida január 31-e 12 óra um, február 20-21 a módosítók megvitatása plenáris júniusban, elfogadás az Emplőben március 21. Köszönöm. Akkor most rátérhetünk a 18-as napi rendi pontunkra. Az egyének védelme a személyes adatok feldolgozása során, és az ilyen adatok szabad áramlása jó magam vagyok a jelentéstevője ennek a témának, és ma a módosítókat vitatjuk meg. Akkor most megadom saját magamnak a szót. Először is hálás köszönet a jelentéstevőknek az egyes frakciók részéről. Volt egy rövid találkozónk, hogy meghatározzuk az irányt, milyen irányba szeretnénk haladni, miután főként a 82-es cikkre összpontosítottam a jelentést, hogy aztán erre lehessen összpontosítani a jelentés meghatározása során. Sok-sok módosító érkezett, néhány témakör kristályosodott ki, ezekről szólnék néhány szót. Egy témakör a fekete listákra vonatkozik, amelyek célja, hogy célzottan a munkavállalókat és a szakszervezetekben tevékenykedő munkavállalókat listázzák. Néhány módosító érkezett ezek kapcsán, és azt hiszem ez mindenképpen egy fontos téma, és megpróbálunk majd egy kompromisszumot kidolgozni ezzel kapcsolatosan. A második témakör az önkéntes beleegyezés témaköre hogy mennyiben lehet ezt, kellene ezt lehetővé tenni, vagy sem, ez eredetileg a bizottsági javaslat hetes cikkére vonatkozik. A harmadik nagy témakör magára az adatvédelmi ombudsmanra vonatkozik, arra, hogy mennyiben lehet itt védő intézkedéseket bevezetni, és hogy ezek hogyan nézhetnek ki. És még egy kérdéskör, hogy milyen mérettől kell kinevezni egy adatvédelmi megbízottat. Legyen-e ez kontextus függő vagy függjön a munkavállalók számától, sok-sok módosító érkezett ennek kapcsán is. A, egy másik nagy kérdéskör a koncernen belüli továbbításra vonatkozik, adattovábbításra, a 124-es preambulum bekezdésre vonatkozik, és egy adott cikkre is több módosító érkezett ennek kapcsán, is gond, úgy gondolom, hogy itt sikerül majd egy kompromisszumot kidolgoznunk. Sok-sok módosító a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozik. Itt nagyon különböznek a vélemények, a jövő heti árnyék jelentéstevői ülésen, és majd a Strasburgi héten is beszélnünk kell majd erről. Sok egyéb téma is felmerült, Tekintettel arra, hogy nincs sok időnk, ezeket most nem fogom egyenként felsorolni. Talán az árnyék jelentéstevők is szeretnének szólni néhány szót a számukra fontos kérdésekről, hogy áttekintést nyerjünk az egyes elemek kapcsán. Én egyelőre akkor abba is hagyom, és meg is adom a szocialista kolléganőnek a szót, parancsoljon Régner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony és jelentéstevő asszony. Nagyon fontos témáról van szó, az adatvédelem tényleg egy olyan téma, amely minden munkavállalót érint, és természetesen megérdemelni a téma, hogy sokan jelen legyünk, és alapos vitát folytassunk, de hát tudom, hogy rövid az idő, ezért rövid leszek. Annyit mondanék csak, hogy az eddigi munka, munkája együttműködésben az árnyék jelentéstevőkkel nagyon konstruktív, és igazi öröm, hogy együtt dolgozhatok önnel ezen a dosszién. Nagyon érdekesek a módosítók. Sok-sok olyan módosító is van, amelyet érdemes bevenni a véleménytervezetbe. Több témára szeretnék kitérni. Az első az adatvédelmi megbízott. Ő lenne a kulcsfontosságú személy a munkavállalók számára ebben a témakörben. Fontos, hogy a munkavállalók minél egyszerűbben felvehessék a kapcsolatot ezzel a személlyel. Nem lehet egy vállalaton belül olyan személyek csoport, illetve a vállalatok között nem lehetnek olyanok, ahol van ilyen megbízott, és van, ahol nincs. Az adatvételem túl fontos téma. Éppen ezért fontos, hogy ez az ez a kijelölt személy ne legyen túl közel a vezetőséghez, a menedzsmenthez sem, az érdekképviseleteket is be kell vonni a kijelölésekor, és fontos neki egy erős pozíciót biztosítani, a felmondási védelem, a különböző továbbképzési lehetőségek és egyebek révén, hogy valóban el tudja látni a feladatát. A másik fontos pont a fekete listákra vonatkozik. Ebben az összefüggésben egyre többen láthattuk, hogy ezek a fekete listák újra és újra felbukkannak, a nem kívánatos munkavállalókat továbbadják egymásnak a különböző vállalatok. Nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk ezzel kapcsolatosan világos üzenetet fogalmazzon meg. Szankciókra van szükség, és egyértelműen el kell ítélnünk ezeket a listákat. A harmadik pont az egyablakos ügyintézés, a One Stop Shop. Képzeljük el, most ugye nem akarok kiragadni egyetlen nemzetet sem, de mondjuk, hogy litvánok, románok, osztrákok vagyunk, a Google-nak dolgozunk a saját hazánkban, és úgy gondoljuk, hogy az adatvédelemmel gond van a vállalaton belül, de hát kihez kell ilyenkor fordulni? Az ír adatvédelmi megbízotthoz. Az egyablakos ügyintézés a, vállalkozók, a munkavállalók esetében tehát más szóval nagy nehézséget okozhat, hogyha egy adott vállalatcsoport, koncern egy adott országban működik, akkor abban az adott országban kell megteremteni a lehetőségét, hogy a munkavállaló a megbízotthoz forduljon, hiszen máskülönben ellehetetlenül a helyzet. Ha megnézzük a kiküldetési irányelvet is annak megvalósítását, végrehajtását, vagy megnézzünk más területeket, ahol a földrajzi távolság vagy a jégi lehetőségek megnehezítik az adatvédelmet, akkor látjuk, hogy itt egy nagyon bonyolult helyzet alakulhat ki. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen nyugatunk be módosítót. Szeretném elmondani, hogy amikor az Emple szakbizottság ezzel foglalkozik, akkor a rendelet 82. cikkével összhangba kell lenni, amikor adatvédelemmel foglalkozunk. Természetesen a rendeletek vannak más vonatkozó része is. De elővigyázatosnak kell lenni, és a szakbizottság jogkörén belül kell mozogni. Az adatvédelem a foglalkoztatásban a minimális normák megállapítására vonatkozik, mert ez a nemzeti törvényhozónak lehetővé teszi a derogációt vagy az eltérést, felmentést. Jean Lambert 82-es módosítója jó leírást ad a célokról, amelyeket el lehet érni ezzel a jelentéssel. Ami a 82. cikket jelen illeti a rendelemben, a módosítók egy része szinte azonos 82-84-85-ösre gondolok. Itt konszenzust el lehet érni, de ezek a módosítók ugyanazt a tévedést tartalmazzák, a kollektív megállapodás ismétlését, nyilván elgépelés. A 82-es cikkkel kapcsolatban a dolgozók fekete listára való felírását említik. Ez a szerepel a az egészség és biztonság dokumentumban is kérem, legyen regionális. Kérjük, hogy legyen szankció regionális vagy nemzeti szinten. Ez azt hiszem több vitát érdemel. Nem tudom, meddig mehetünk a szankciók ajánlásával és nemzeti szinten jogi ö, szabályokkal. Hasonlóak a 92-es és további módosítók. Magánjellegű adatokat, személyes adatokat nem lehet diszkriminációra felhasználni, nem használja fel a munkáltató. A személyes adatokhoz, személyes a magánélet, való, magánélet védelmihez való jogot meg mindig kell tudni gyakorolni. A 95-ös módosító vitatható. Azt mondja, a munkáltató személyes adatot nem ö, ö, gyűjthet a szexuális életről, politikai, ö, vallási meggyődésről, és ö, ö, a ö, ö, bűnügyi nyilvántartásról. Az első felével egyetértek, a második fele szerintem értelmetlen. Az asszisztenseknek itt is be kell nyújtaniuk az erkölcsi bizonyítványokat. A 96-os módosítóval is problémá van. Azt javasolja, hogy a munkaadónak ne legyen lehetősége a munka végzés minőségét ellenőrizni Hogyha ez így lenne, akkor óriási kárt okozunk a gazdaságunknak. Hasonlóképpen nem értek egyet a 118-as módosítóval. Azt hiszem, hogy a nemzeti törvényhozók, nem lehet tagadni, hogy nemzeti törvényhozók különbözőek. Különbözőképpen járnak el az adatvédelemben. Visszatérek ahhoz, hogy minimális normák kellenek európai szinten, és nem rugalmatlan európai szabályozás. Úgy gondolom, az elevetésem ellenére, hogy jó alapja ez a vitának. Úgy gondolom, hogy jó kompromisszumot lehet elérni. Köszönöm. Inlemet. Jean Lambert. Kösz some issues there which concern a number of us, and it's really... Köszönöm. szépen. Néhány kérdésre kitérnék, amely azt hiszem mindannyiunkat érint, és legfőképpen arról van szó, hogy a megfelelő megfogalmazást kell megtalálni ezen kérdésekben. a elhangzott a fekete listázás, fontos kérdés. Az a fontos, azt hiszem, hogy a szabályozáson belül hol helyezzük el és hányszor, hogy biztos legyen, hogy világossá tesszük az álláspontunkat ezzel kapcsolatosan. De ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy mindenhol meg kell említenünk a fekete listázást. És teljesen igaza van, az adatvédelmi tisztviselők kinevezése függően a vállalkozások méretétől és a földrajzi hatáskör, úgymond, azt hiszem ezek kapcsán sikerül majd kompromisszumot kidolgoznunk. És nyilvánvalóan van egy vita arról, hogy mi is az adatgyűjtés célja, és vannak bizonyos jogi követelmények is, amelyeknek nyilván meg kell felelni. A harmadik fél által történő adatgyűjtés a társadalombiztosítási kifizetésekhez kapcsolódóan említése kerül néhány módosítóban. Nyilván adott esetben egy munkáltatónak lehet szükség az adatgyűjtésre, annak lehetőségére, gondoljunk itt betegségre, szülő, szülői szabadságra és hasonlókra. Aztán a szexuális bűncselekményeket elkövetők, a gyermekpornográfia és egyebek is kapcsolódnak ehhez a témakörhöz valahol. Tehát fontos, hogy koherensek legyünk, hasonlóképpen járjunk el itt és azon témakörökben is. És fontos világosá, tennünk azt, világosá tenni azt, hogy valakinek miért van szükségre adott információra, de hát nem szükségszerűen észszerűtlen egy ilyen igény, hogy ilyen adatokat gyűjtsön egy-egy munkáltató, ezt is látni kell. Tehát sok kérdéses vitatott eleme van ennek a kérdésnek. Azt hiszem, van kettő-három cikk, és ahhoz kapcsolódó preambulum bekezdés, ahol világos, hogy a mi álláspontunk közvetlen hatással lesz a vállalkozó, a foglalkoztatói szférára. Nagyon szorosan dolgoztunk, e, működtünk együtt a Libében is, ahol megpróbáltuk az ehhez kapcsolódó belső vitákat feloldani, de azért megpróbáltuk csökkenteni ezen vitatott kérdések számát. Köszönöm szépen! Gut, dann ähm, erst einmal herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm a visszajelzéseket és a kiegészítéseket. Pontosan erről van szó, amit a kolléganő mondott, a különböző megfogalmazásokat, a különböző másként hangzó, de hasonló tartalmú módosítókat nyilván kompromisszummá próbáljuk majd összegyúrni, és nyilvánvalóan nem akarunk európai szintű adatvédelmi kiterjedt szabályozást létrehozni EU-s szinten, de hát valamilyen minimális normákat azért meg kell határoznunk. Február 20-án beszélünk majd a kompromisszumos megoldásokról, a kompromisszumos módosítókról, és 21-én szavazunk is róluk. Rendben van. Rátérünk az utolsó napi rendi pontunkra. Ez a 20-as. ezt elhalasztjuk a következő szakbizottsági ülésre, és a 21-est is elhalasztjuk. Bulon úr, a jelentéstevő sajnos már nem tud itt lenni, a jezárnyék jelentéstevők sincsenek itt, így tehát a legközelebbi alkalommal beszélünk majd a módosítókról és a kompromisszumos módosítókról is. Nagyon szépen köszönöm. Lezárom az ülést, és további szép estét kívánok.